Uh, uh, Kedves kollégák, megkezdjük az ülést. Tudom, hogy számos szakbizottságban a tagok nincsenek jelen az üléseken. Ennek különböző okai vannak, ennek ellenére nem vesztegethetünk több időt és meglehetősen sűrű a napirendünk. Mindenkit üdvözlök. Szeretném elmondani, hogy nem kérte senki a napirend módosítását. Szeretném még elmondani, hogy szokás szerint web streamen látható a program, ezért aztán fontos is, hogy elmondjam, hogy indikatív az egyes napirendi potok tárgyalása, vagyis inkább jelzésértékű, de előfordulhat, hogy némi módosítás szükségessé válik, ezért kérem, hogy figyeljék, hogy mi történik folyamatosan. Tehát az egyes pontokat nézzék meg, mikor kerülnek sorra. Akkor a napi rendünk második pontja következik. A jegyzőkönyv elfogadásáról van szó, november 26-20-i ülési jegyzőkönyvéről. Elküldtük önöknek, mindenki el, számára elérhetővé tettük és az ülés végéig, ha nincsen kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük. A harmadik napi rendi pont az elnök közleményei. Ilyenre most nem kerül sor. A koordinátori döntéseket, határozatokat a mai napon, ez, fognak ezek megszületni, ezt holnap tudatjuk. A negyedik pont, az első tartalmi pontunk, érdemi pontunk, az integrált városi közlekedésről szóló tanulmány ez, hogyan függ ez össze a kohéziós politikával, és a szakértők már a körünkben vannak. A következő sorrendben kerül sor a pontra először Wolfgang Sáda és Stefan Klug következik a Fraunhofer intézettől az Innovációs Kutató Intézettől, utána pedig Bettina Kampmann következik, a tanácsadó cégtől, egy holland tanácsadó cégtől, CEE e Deftből. Utána a vitára kerül sor. Az időre tekintve nem mondok konkrétumot egyelőre, lesznek majd képviselők is, mint egy tíz perc van szerintem, és akkor időt hagyhatunk velük a vitára, az eszmecserére. Először Sáde úr, aztán Klug úr, köszönöm szépen. Köszönöm a bemutatást, hölgyeim és uraim. Örülünk annak, hogy bemutathatjuk a tanulmányt. Várunk a vetítővászon működésére nem sokára megjelennek szerintem a megfelelő információk, és egyébként nyomtatott formátumban is megkapták. Mindenkinek jó reggelt kívánok! Az integrált eh, közlekedési tervekről és a kohéziós politikáról készítettünk egy tanulmányt. Erről folyik egyébként vita a kohéziós politika keretei között a következő tervezés és pénzügyi időszakban. Született egy fehér könyv a közlekedési politikáról a 2011-ben az egységes közlekedési terület. Ez új prioritásokat tartalmaz a közlekedési politikában. Ezeket érintjük egyébként a tanulmányunkban is. Az Fraunhofer intézet és a CDEFT között még egy, mellett még egy harmadik intézet az Egyesült Királyságban is részt vett a tanulmány elkészítésében. Továbbra is várunk a diák megjelenésére nyilván megkapták a nyomtatott változatot. Bemutatom önöknek a napi rendet, vagy a menetrendet. Három részből áll. Az első egy bevezető a tanulmány körülményeiről, idevágó, fontos közlekedéspolitikai kérdések, dokumentumok, aztán esettanulmányok, amelyeket elvégeztünk a tanulmánykészítés során a harmadik részben pedig következtetéseket és ajánlásokat fogalmazunk meg. Egymás között megosztjuk egyébként ezt a három részt. Én kezdem a bevezetővel, aztán az esettanulmányjal következik a kolléga, aztán klub úr a végén az ajánlásokkal és következtetésekkel. Nézzük, úgy látom, ma nem működik továbbra sem a vetítővászonon a diák megjelenítése. Elnézést kérek a problémákért. Ami a bevezetést illeti. Két fő célt fogalmaztunk meg Először is világos képet szerettünk volna adni a városi közlekedési eszközökről. Az egyik a fenntartható városi mobilitási tervek, ez a SZUMP, és a másik az SUTP, a fenntartható városi közlekedési tervek. Egyelőre ezt a két fogalmat nem egyértelműen tisztázták. Mi abból indultunk ki, hogy pillanatilag ez ugyan azt jelenti a kettő, mi az SUMP-t, a számpot fogjuk kifejezésként használni, de ez alatt értjük a másikat is. A másik dolog, amit szerettük volna bemutatni, és hát ami célként megfogalmazódott, a kohéziós politika és a számpok közötti kapcsolat, vagyis a finanszírozás és a tervezési eszközök közötti kapcsolatok kidolgozása. A következő dia rámutat a közlekedési finanszírozás hátterére a jelenlegi kohéziós politika keretei között 2007 és 2013 a jelenlegi időszak. Valamennyien tudjuk, hogy 347 milliárd euró volt. És mint egy, egy harmadát a közlekedési finanszírozása fordították. Mi a közlekedés egy részét ragadjuk ki, ez a városi közlekedés, ez mint egy 2,3%-át kapta a teljes 347 milliárd eurónak. Összegszerűen ez 8,1 milliárd eurót jelent Egyébként a végrehajtásról van szó 2011-ig, további néhány milliárd még hozzájöhet az elmúlt időszakból. Ha megnézzük, eh, az EU lakosságának 70%-a él városokban, és a városi közlekedés ebből következően rendkívül fontos a városok fenntartható fejlődése szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy eh, ez a pénzösszeg, amit ide alokálnak, az meglehetősen korlátozott, hiszen 2,3%-ról beszélünk, mint már mondtam. A következő dia, ha megnézzük a kohéziós politikán belül a közlekedés finanszírozását, itt a finanszírozási eszközökről beszélünk. Az EDF, tehát az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap finanszírozhat ilyen városi közlekedési projekteket. Az, az elmúlt időszakban a fenntartható projektek finanszírozása került előtérbe operatív programok keretei között, például a Learning Networks, a tanulási hálózatok, vagy az Örbek 2, az Interreg 4C, vagy az ESPON projekten belül lehetett finanszírozni ezeket a területeket. Aztán vannak mm, támogató eszközök, mint a Jaspers például. Ez a projektek tervezésére és fejlesztésére szolgál. Aztán itt van a Jessica projekt, amely visszafizetendő beruházásokra ad pénzt. Visszatérítendő beruházásokra úgy látom, hogy megoldódott a technológiai nehézség is. Egy másik fontos összefüggés a közlekedési politikát vizsgálja, e, hogyan tudja ezt a kohéziós politika figyelembe venni. Két dokumentumot kell kiragadni 2007-es, illetve 2009-es a közle, van egy zöld könyv 2007-ből, és a városi közlekedési mobilitásra vonatkozó cselekvési terv 2009-ből. Ezen a területen ezek határozzák meg a fejlesztés irányukat. Aztán 2011-ben volt eh, az Egységes Európai Közlekedési terület, területre vonatkozó fehér könyv, amely a CO2 kibocsátás 60%-ban kívánja csökkenteni 2050-ig ha megnézzük azt, hogy a közlekedés CO2 kibocsátása 40%-os a városi területekről, tehát a városi közlekedésnek jelentősen hozzá kell járulni ahhoz, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsátás, ha el akarjuk érni a 60%-os csökkenést. A három dokumentumban mi a közös? Valamennyien azt tartalmazzák és javasolják, hogy fejleszék a számokat, és kifejezetten beszélnek a számok és a kohéziós politika összefüggéséről és vizsgálják a progresszív végrehajtás lehetőségeit a mobilitási tervek keretében. A következő terület hogyan határozzuk meg a számokat. Nincsen egységes definíció, mindeddig mi is egy szemp. Van persze idevágó irodalom, amelyik igyekszik meghatározásokat megfogalmazni. Az egyik a kiindulási pont, a Ruprecht tanulmány tartalmazza ezt. Ez egy stratégiai terv, amelynek célja, hogy biztosítsa a mobilitási szükségleteket az üzleti élet és a magánszemélyek számára a jobb életminőség érdekében. Ez egy fontos kritériumokat tartalmazó meghatározás, és ebből kiindulva elemzünk bizonyos városi közlekedési terveket. Egy vagy két kritérium adott esetben még hozzájöhet vagy hiányozhat. Az első kritérium, hogy figyelembe veszik a költségeket és előnyöket, vagy hasznokat, és hosszú távon vizsgálja a videókat, és értékelhető célokat kell megfogalmazni, ez egy fontos dolog, hiszen a fejlesztés során egy kiegyensúlyozott gazdasági fejlesztésre van szükség, amely képes figyelembe venni a környezeti fejleményeket is, és egy integrált megközelítésre van szükség, amely figyelembe veszi a különböző szakpolitikai területeket, tehát nem csak a közlekedés politikáról van szó, hanem városfejlesztésről is általában. Illetőleg az energiaszektornak is vannak idevágó hatásai, tehát például a elektroautó, stb. lehetőségként ezeket mind figyelembe kell venni. Aztán különböző hatósági szinteket is bevonunk az integrált megközelítésbe a városi hatóságok, aztán vannak regionális tervezési hatóságok egyes országokban, ebben az esetben őket is figyelembe kéne venni. Végül pedig fontos, hogy eh, valamennyi fontos érintettet be kell vonni ebbe a megközelítésbe. Nézzük meg most a struktúrát a különböző szakpolitikai szinteken, hogyan hatnak ezek egymásra, amikor a projektek finanszírozása kerül szóba, és végre kell hajtani ezeket a terveket, az Európai Unió, a tagállamok szintje, illetőleg maga a város, városi szint az, ami szóba kerül különböző eszközök és tervek szükségesek, hogyha a top-down megközelítést alkalmazzuk, fentről lefelé haladunk, tehát szabályokat is ki kell alakítani arra, hogy hogyan használjuk fel a pénzeket, hogyha az Európai Unió finanszíroz, és stratégiai szinten operatív programokat kell meghatározni a tagállamok szintjén a célokkal együtt, mint aztán van a városi szint, konkrét projektekről van szó, tehát itt természetesen, és mobilitási tervek. Láthatják a top-down, illetve a bottom-up tervezés során különböző hatások érik a folyamatot a tervezés során, és figyelembe kell venni mindkét oldalt, amikor egy városi közlekedési projektet fejlesztünk. Nézzük meg a kritériumokat, miket alkalmaztunk az esettanulmányok kiválasztására. A DG Regio, tehát a regionális főigazgatóság adatbázisából dolgoztunk azt vizsgáltuk, hogy a városi közlekedési projekteket miből finanszíroznak. Két kódot találtuk fontosnak, a városi közlekedés és a tiszta városi közlekedés kód alatt találtunk jelentős mértékű finanszírozást. És természetesen fontos volt még a már a fenntartható közlekedési projektek lé, megléte a operatív programok alá eső városokban. És még fontos a három kohéziós politikai cél egyensúlya, a konvergencia, az a területi együttműködési célok és ezek között megfelelő egyensúlyt kellett teremteni. Aztán volt egy további fontos felvetés, figyelembe kell venni egy esetet, ahol a Jessica biztosította a projektfejlesztést. Ezzel az eset tanulmányok rész következik. Az eset tanulmányokat egy ö, irodai kutatás keretében, tehát a dokumentumok vizsgálatával folytattuk le, ezek hozzáférhetők az interneten, de hozzá tartozik a releváns szereplők megkeresése, a városok, a kedvezményezettek, az önkormányzati hatóságok, stb. Ezt a megközelítést alkalmaztuk a nyolc esettanulmány esetében, Barcelona, Kolozsvár, Krakó, Strasbourg, Tallinn és Halle esetében, az RCI projektek esetében a konvergenciát vettük figyelembe, mint fontos szempontot. Azt gondolom, most elérkeztünk oda, hogy eh, meg átadom a szót jetzt Kempen úrnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, áttérünk a diákra. Sokkal több adatot találunk, természetesen az esettanulmányokról, a programokról, és a fenntartható közlekedési hálózatról. Kezdjük a barcelonai esettanulmányjal. Itt látjuk a kulcs paramétereket. Katalónia a program neve. Itt a, a az államkincstár finanszírozza a projektek. Jobb oldalt látszik, hogy 679 millió az összköltség, és a városi, az urbánus költség ebből 46,2 millió. Barcelona városáról van szó, és itt a városi mobilitás előmozítása a cél. A barcelonai önkormányzat itt a felelős testület. Megnéztünk egy városi közlekedési projektet az esettanulmány számára, ez pedig a C58-as autópályán lévő buszsáv. Ez jó példája annak, hogy milyen helyi kihatása, milyen városi kihatása lehet ennek, hiszen ez a buszsáv egészen Barcelona központjáig vezet. Itt látjuk a buszsávot a fényképen. Tehát az azt jelenti, hogy két sáv megy az autópályán, és ettől pedig fizikailag is elválasztva halad a buszsáv. És így sikerül növelni a mobilitást és a utak eldugulását csökkenteni Barcelona városában. Findings. Uh, Itt a fenntartató mobilitás terve igazából minden kritériumot teljesít. Itt a PMU elérte a célját, azonban uh, a célkitűzések uh, mégis megvalósultak. A mobilitási tervet már meg valósították, amikor a operációs projektet tervevették. Ahogy már említettem, eléggé kevés volt az önkormányzat és a projektmenedzsment közötti interakció, és pedig a méretek miatt. Hiszen itt a projektmenedzser sokkal nagyobb távlatokban gondolkozott a barcelonai önkormányzat, meg nyilván Barcelona városára összpontosított. A buszsáv projekt pillanatnyilag a megfigyelés fázisában van. A következő Romániában készült Kolozsváron. Itt a regionális operáció program nevet viselte a projekt, és több mint 3 millió eurós projektről volt szó. Itt is a városi közlekedési költségvetés pedig 111 millió euró volt. Kolozsváron van egy stratégiai fejlesztési terv, és a stratégiai tervben stratégiai fejlesztés része volt ez a projekt. Itt két eh, városi közlekedési projektet figyeltünk meg. Először eh, itt a önkiszolgáló bicikli kölcsönző állomások. Nagyon eh, nagy része EU-s finanszírozásban részesül ennek, és megnéztük a villamos pálya modernizációját. megnéztük a közlekedési projektben, mint említettem, a kerékpár kölcsönző állomást. Ez azt jelenti, hogy 50 önkiszolgáló kerékpár kölcsönző állomást hoztak létre, 500 kerékpárral. A villamospálya modernizációja pedig azt jelenti, hogy 12 megállót átépítettek, és a pályát is felújították. 3200 négyzetméter zöld területet is létrehoztak a villamos pályán. A fő eredményeink a projektet 2013 nyaráig kell befejezni, Jaspers támogatást kap, addig a stratégiai fejlesztési terve a mobilitás politikát szolgálja. A stratégiai fejlesztési terv egy SWOT vizsgálat alapján került összeállításra a észak-nyugati régiót figyelembe véve. Az önkormányzat és az észak-nyugati RDA koordinálta a projektet és a projekt megvalósítását, ezen kívül a városi közlekedést. Azonban a felelős hatóság sokkal jobban szeretne együttműködni a helyi hatóságokkal, a helyi önkormányzatokkal, főleg a szerződések és a közbeszerzés területén. Most átmegyünk Lengyelországba, Krakóba, A operációs program neve infrastruktúra és környezet volt. Itt a helyi regionális fejlesztési minisztérium Malopolska régióban volt felelős. Ezen kívül itt látszik a költségvetés is, tervezett költségvetés a városi közlekedés, hozzájárulása viszonylag korlátozott. Az össznagysághoz nagyon sok infrastruktúrális munka zajlik itt, amely javítja a régió közötti összekapcsolt mobilitást. Tehát láttuk, hogy az összköltségvetés viszonylag magas, Azonban ez 17 eh, városi közlekedési projektre oszlik meg. Krakó városa Lengyelország déli részén található. Egy eh, integrált eh, közlek, tömegközlekedési stratégiával rendelkezik, és itt két projektet figyeltünk meg. Az egyik a városi közlekedési management, és itt 11 millió euró kerül erre. Ide beletartozik egy új villamos vonal is. Explain a bit more about these case studies, what these projects did. Well, the Itt a városi közlekedési menedzsment rendszer különböző közlekedési menedzselési eszközöket tartalmaz, tehát tömegközlekedés, ide tartozik a szoftver és a hardware fejlesztés, a közlekedés kezelése, ide tartoznak például a közlekedési lámpák, a gyalogátkelők. Ezen kívül a korlátozott forgalmú belváros kezelése is ide tartozik. Most áttérünk a villamos viszonylat építésére. Itt villamos buszsávok, sávok kiépítése tartozik, parkolóhelyek kiépítése, járda, kövezés a fenntartató városi közlekedés érdekében. A fő eredmények eléggé előre haladott már a projekt, még nem valósult meg teljesen. A kritériumok teljesültek. Itt a SWOT vizsgálatot nem fejezték be teljesen. Itt az operációs projekt kritériumai nem mind teljesültek. Itt Krakó városában látjuk a legnagyobb fejlődést. A haszonélvezők és a menedzsment között jó volt az együttműködés, de el tudom képzelni, hogy egyszerűbb ebben az esetben, mint Barcelonában hiszen itt városi szinten zajlik az egész. És itt a városi közlekedés egy regionális befektetés részét képezte. A projekt menedzselését, a projekt elkészülését rendszeresen figyelemmel kísérték, és nagyon jó volt a regionális összehangolás. Általában ezt a projektet nagyon jónak ítéltük. Átmegyünk Lengyelországból Liverpoolba, Észak-Nyugat-Angliába. Az operációs program neve Észak-Nyugat-Anglia. A helyi önkormányzati minisztériumi főosztály volt a projektfelelős. 750 milliós összköltségről van szó, ebből a közlekedés 36 millió eurót ölel fel. Livel, Liverpoolnak is megvan a helyi projektje, ez a helyi közlekedési terv nevet viseli, és a felelőse pedig a helyi közlekedési vállalat a városi közlekedési projektek. Eh, itt a Liverpooli tanács kezelésében lévő városi tömegközlekedés. Itt eh, összesen 14 eh, Liverpooli közlekedési projekt szerepelt ebben a projektben. Az első közlekedési projekt, amit megvizsgáltunk, az a Knowledge negyedben zajló befektetés volt a tömegközlekedésbe. Itt azonban biztonsági újítások voltak, új járda, kövezés. A zöld közlekedési tervek itt igazából nem befektetés jelentenek. Ez azt jelenti, hogy a, a turisztikai és szabadidő helyszíneket támogatták, hogy az utasok kedvet kapjanak zöldebb közlekedési eszközöket használni. Nagyon jó példát látjuk ennek, hogy hogyan informálják az utasokat, hogy uh, hogyan éljenek a zöld közlekedés lehetőségével. Itt uh, ez egy társfinanszírozott projekt volt. A fő eredményeink a helyi közlekedési terv, itt a projekt összes kritériumának megfelel, itt a helyi hatóságok és a operációprogram közötti együttműködés jó volt, és a Mercy Travel személyzet végezte a munkát, amely ilyen jellegű munkákért felelős a régióban. Jó az együttműködés, a végrehajtóhatóság és az operációprogram személyzete között volt néhány aggály az ERDF jelentési, az Európai Regionális Fejlesztési Alap irányába történő jelentések tekintetében. Franciaország Renn városának esete. Bretányban található Renn, ez a operációprogram neve is. A bretány prefektúra felelős a projektért az Európai Regionális Fejlesztési alappól 300 millió eurót kap a projekt, és ebből a közlekedésre kb. egy tizede 30 millió euró jut. Létezik egy városi mobilitási terve, a felelős a Renni önkormányzat, a konkrét projektek eh, itt a más, mint Liverpoolban, itt van a TGV, a gyors vasúti összeköttetés Bretány többi részéhez. Ahogy említettem, a felelős az operációs programért a bretányi önkormányzat, prefektúra, a metró költségvetése pedig 15 millió ez a 186 milliós összköltség része. A második metróvonalat vizsgáltuk meg, mint városi közlekedési projektet. Ez egy tömegközlekedési projekt, és mint említettem, a Rennie önkormányzata felelős. Itt látjuk az esettanulmányt. A TGV összekötetés Brötány többi városába összesen 336 kilométeres, és további 217 kilométert újjáépítenek. Ez Bretányon belül javítja. A közlekedés azonban jobb lesz a Párizsba irányuló közlekedés is. A második metróvonal pedig a városi mobilitást szolgálja. Ez azt jelenti, hogy kibővítik a városi metróhálózatot egy második vonallal. Main findings, sir. A fő eredményeink. A városi mobilitási terv nagyon jó volt, minden kritériumnak megfelel. Az együttműködés is jó volt az érintett hatóságok között. Jó volt a kommunikáció, azonban eléggé egyoldalú volt, hiszen a menedzselő hatóság nem ismerte a városi mobilitási tervet, de idővel azért sikerült őket erre figyelmeztetni. A célok Egybevágnak azonban korlátozott az összekötés. Pillanatnyilag elmondták, hogy a kommunikáció a projekt finanszírozásban található csak meg. Tehát ezek lettek volna az én esettanulmányaim, és most továbbadom a szót. The last, uh... Én fogom bemutatni az utolsó három esettanulmányt. Továbbra is Franciaországról beszélünk, és Strasbourgba vándorlunk át. Az operatív program, amit itt figyelembe vettünk, az IRDC e társfinanszírozásában és az Európai Területi Együttműködés célkitűzésének keretében valósult meg. Ez egy Interreg 4-es projekt. Strasbourg mobilitási terve a PDU hatóságába, felhatóság alá tartozik. A felelős szervet a Strasbourg városi közösségének hívják. Ez egy határon átnyúló villamos kiterjesztés volt, az egyik villamosvonalat a német Kél városig vezették ki. jobb oldalt alul látható, hogy viszonylag alacsony volt az arány, mindössze 2 millió eurót biztosított az Európai Unió ehhez a projekthez. Ennek az az oka, hogy a határon átnyúló jellegzetesség volt az egyetlen, amit finanszíroztak. Ez fele annyiba került, mint hogyha egy új hidat építettek volna a Rajna felett. A meghosszabbítás két, két és fél kilométerrel történt. 2013 és 2015 között fog megvalósulni a projekt, és a Strasbourg Városi Közösség fogja üzemeltetni. A Strasburgi esettanulmánya kapcsolatban a fő eredmények közé tartozik, hogy a városi mobilitási terv, amelyet most újítottak meg, megfelel valamennyi kritériumnak. akárcsak rendben, itt is az volt a legfontosabb előny, hogy a nemzeti szabályozás megkövetelte az integrált közlekedés tervezést a nemzeti források lehívásához. Ez megkönnyítette a dolgunkat. Az operatív programot nem vették kimondottan figyelembe, de a rendszeres kommunikációnak köszönhetően tudatosság és együttműködés valósult meg. Olyan intézmények, mint a közös műszaki titkárság lehetővé tette, hogy munkacsoport és irányító bizottsági üléseket is tartsunk. Kél és a Strasburgi közösség között nagyon gördülékenyen zajlott a projektmenedzsment. A Tallini esettanulmány illetően két nemzeti hivatal játszott szerepet, az egyik a gazdasági környezet fejlesztésért felelős hivatal, a másik pedig az élő környezet fejlesztésért felelős testület. Meglehetősen nagy költségvetésről beszélünk, több mint egy milliárd euró volt ez. Tallinn városának két integrált terve van, az egyik a 2007-ből származó fejlesztési stratégiai terv, a másik pedig a közlekedési terv. Ezeket Tallinn városán belül különböző hatóságok készítették el, az elsőt a közlekedési és várostervezési hatóság, a másodikat pedig a mérnöki és fejlesztési hivatal. A négyes villamos felújításáról volt szó, és új infrastruktúra beszerzéséről. Az új villamosok tették szükségesé azt, hogy felújítsák ezt a villamospályát, és az ETS, az Európai Kereskedelmi Rendszer keretében zajlott ez a beszerzés. Az esettanulmány fő eredményei mind a nemzeti operatív tervek, mind pedig Tallinn közlekedésfejlesztési stratégiai terve ugyanakkor készült 2007-ben, de kevés kölcsönös befolyást gyakoroltak egymásra. Mind a két Talini fejlesztési tervet részben az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. Az egyik a kísérleti projekt volt, a másik pedig az integrált közlekedési terv. Nem sikerült valamennyi kritériumnak megfelelni. Mind a kettőben rövid távú célok szerepelnek, ez az egyik hiányossága ennek a stratégiának. És igen érdekes, hogy az új SZAMP jelenleg is kidolgozás alatt van, hiszen a városi tanács nem elégedett a meglévő két tervvel ezért nem fogadták még el hivatalosan ezeket a terveket, hiszen nem felelnek meg a fejlesztési dokumentumban szereplő szabályoknak. Az utolsó esettanulmány Halle városhoz kapcsolódik, és száz anhalt tartomány egészét magában foglalta. A száz anhalti pénzügyminisztérium volt a felelős testület, és itt is igencsak nagy összegről van szó. És csak a városi közlekedés kapott viszonylag alacsony részesedést ebből. A jelenlegi stratégia, amit figyelembe veszünk, az 1997-ből származó közlekedéspolitikai jövőkép, de ezt egy új közlekedésfejlesztési terv fogja majd felváltani. A projekt, amit vizsgáltunk, egy nagymérvű útépítés volt, és egy új villamos szakasz is kapcsolódott ehhez. Ezt 7,6 millió euróval társfinanszíroztuk. Ez a nagymérvű útépítés egy fontos kelet-nyugati tengelyen valósult meg Hallevárosán belül. a hetes villamost pedig meghosszabbították ezzel párhuzamosan. Az új szempot jelenleg is még formálják, és ez részben már megfelel a kritériumoknak. De ez a jelenlegi információinkból származik, hiszen még nem fejeződött be a munka. De még mindig rövidtávú célokat tartalmaz, és nincs benne költséghaszon elemzés. Az operatív program főleg a kis és középméretű városokban lévő útépítésekre koncentrál, és nem a Halléhoz hasonló nagyvárosokra. A projekt fenntartatónak minősül, mert csökken a kibocsátás és a zaj, mert a tömegközlekedést és a kerékpározást támogatja. De úgy tűnik, hogy az érdekelt feleknek még nem épült be a mindennapi gyakorlatába az operatív programok alkalmazása. A bürokráciával még problémák vannak, és nincsenek olyan rendszeres találkozók, mint ahogy például Barcelona esetében ez megvalósult. Az esettanulmányok ismertetése után levonnék néhány végső következtetést. Nyolc esettanulmányt választottunk ki, és ezekben az érdekelt felek között együttműködés és kommunikáció nagyon különböző szintjeit tapasztalhattuk. Három fontos tanulságot vontunk le. Először is a felülről lefelé és a lentről fölfelé építkező megközelítést kombinálni kell. Ugyanis a, a stratégiai és szélesebb körű regionális szempontokat az operatív programban kell lefektetni, ugyanakkor a városi mobilitási projekteket helyi szinten alulról szerveződő módon kell kialakítani és így lehet biztosítani a mindenkit bevonó részvételen alapuló megközelítést. Egy másik igen fontos aspektus, hogy az irányító és a tervező hatóságok közötti együttműködés létfontosságú. Az Európai Unió kohéziós politikai eszközei, különösen a regionális fejlesztési alap, illetve a helyi regionális mobilitás tervezés között a legtöbb esetben megvan a kapcsolat, de nem mindenhol sikerült elérni, hogy fenntartható városfejlesztési projekteket tudjunk támogatni. A regionális fejlesztési alap adminisztratív beszámolási és auditálási követelményei hasznosak, mert biztosítják, hogy a társfinanszírozott projekteket hatékonyan irányítják, de néha túl sok a bürokratikus akadály. Ajánlásaink először is a szabályozás és az irányítás területére vonatkoznak. Az információhiányt úgy lehet megoldani, hogy egy interaktív internet alapú iránymutatást helyezünk el, ami áttekinti a kohéziós politikai támogatások különböző formáit. Az irányító hatóság egyes esetekben több erőfeszítést is tehetne a bonyolult követelmények egyszerű irányvonalakká való lefordítása érdekében. A kommunikációt intézményesíteni kellene, például kerekasztalok formájában. Strasbourgban például ez rendszeresen megvalósult. Az Európai Bizottságot ösztönözni kellene arra, hogy a megvalósítással kapcsolatban iránymutatásokat adjon ki. Ami a vezetést illeti, az irányító hatóságok és az operatív programok közötti koordinációt meg kellene követelni, ahol a városi projektek az operatív program részévé válnak majd. Ennek következtében a bizottságnak az intézményi kereteket kellene támogatnia, ami az Európai Területi Együttműködési Programok területén is megvalósul a közös műszaki titkárságok formájában. Az utolsó szakpolitikai ajánlás a finanszírozáshoz kapcsolódik. Amikor egy városi közlekedési projekt operatív programból való finanszírozásáról döntenek, akkor gondoskodni kellene arról, hogy egy szám már létezik azon a területen. Hogyha ez nem így van, akkor az operatív programokból származó pénzt arra is fel kell használni, hogy kialakítsunk egy ilyen tervet, hiszen ez a feltétele annak, hogy a városi közlekedési projekteket az operatív program finanszírozza. Ez volt, ezek voltak tehát tanulmányunk főbb eredményei. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és várjuk a kérdéseket. Köszönjük szépen, nagyon hasznos volt. Ez hozzáad ahhoz, amiről jelenleg is tárgyalunk, például a regionális és városi fejlesztésről, illetve ennek az intézményi feltételeiről, tehát ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttek és bemutatták az eredményeket. Jan Albrecht kap először szót. Yes, thank you. Uh, I, I think that... Köszönöm szépen. A tanulmány világosan rámutat arra, hogy milyen előnyei, hátrányai vannak ennek a szakpolitikának. Aki, ez nem is kérdés, hanem egy megjegyzés a zöld könyvről és a cselekvési tervről folytatunk eszmecserét a bizottsággal, és azt kérdeztük, hogy a zöld könyvnek, a cselekvési tervnek mi a következő lépése, milyen lehetőségeket lát éppen az előfeltételek területén. Mi attól tartunk, hogy ezek inkább javaslat javaslatnak számítanak. És mit jelent egy javaslat az európai politikában? Ugyanolyan dolog ez, mint az iránymutatás, semmit nem jelent. Jó ötleteket tartalmaz, jó ötleteket, amiket el is lehet fogadni akár. Vannak jól irányított városok, ezek sikeresek lesznek, és támogatni fogjuk őket pénzt adunk nekik, ez lesz a mi sikerünk. Aztán vannak a nem jól vezetett városok, akik nem csinálják, amit kellene, vagy részben csinálják, csak a kérdés most az, kinek a hibájából történik ez. Nagyon fontos volt a jelentés üzenete számunkra, hiszen a gyakorlatban pontosan azt látjuk, hogy különböző területek vannak, különböző menedzserek, különböző hatóságok dolgoznak hogy jelenthetjük ki azt, hogy a SZAMP más vezetés alatt áll, mint különböző városi tervek vannak, stb. Ez mindig ugyanaz végül is, az európai pénz végül is arra nagyon jó eszköz, hogy elérjük a céljainkat hogyha az Európai Unióban vannak bizonyos alapelemek, amelyek működnek, akkor ezek közé tartozik a feltételesség. Európai pénzt városi projektekre költünk, ez világos. Ez egy olyas valami, ami segít a tervet végrehajtani vagy kidolgozni. És ehhez kritériumokat kell teljesíteni nyilvánvaló. Tehát ha valaki kritériumokat teljesít, akkor bizonyos eszközöket felhasználhat. Például a operatív program vezetése nem működik együtt más hatóságokkal, akkor az, az, az egy tragédia, tehát az a zátonyra fut az egész. Nagyon fontos a tanulmány. A regi szakbizottságban szerintem ezt el kell fogadnunk és figyelembe kell vennünk. Megvan a politikánk, a szakpolitikánk erre a területre, és nekünk a kritériumok megfogalmazásába bele kell szólni arra kötelezi a városokat ez, hogy teljesítsék a kritériumokat. Feltétlenül szükség van. Ha nem kapják meg, a, nem csinálják meg a tervet, akkor nem kapnak európai anélkül megcsinálhatják a saját terveiket. Tehát ez egy fokozatos megközelítés. Úgy gondolom, hogy ezt a tanulmányt nekünk fel kéne használnunk arra, hogy a következő szakasz feltételességét, a előfeltételek szükségességét jobban aláhozzuk. Azt hiszem, mi kész, igenis jogunk van ahhoz, hogy, hogy kövessük a dolgokat, és meg tudjuk. Szeretnék tájékoztatni, hogy az Európai Bizottság részéről Jacqueline Sue van itt, és természetesen a bizottság képviselőjét is szívesen meghallgatjuk. Jens Nielsen. Jó, svédül fogok hozzászólni ma. Számos dologgal egyet tudok érteni abból, amit Olbricht kolléga mondott. A következtetésekben azt mondjuk, hogy a fenntartható fejlesztési projekteket nem sikerült mindenhol létrehozni. A kérdésem az, hogy a jövőben ezt támogatni akarjuk. Nyilvánvaló a célokat el kell érni. Ha meghatározunk célokat, akkor nem fogadhatjuk el, hogy ezeket ne érjük el a fenntarthatóság keretei között. Ja, azt, azt, hogy nem értük el a célokat, azt nem tudjuk elfogadni. Azt gondolom, hogy itt egyértelművé kell tenni a kritériumok és a célok rendszerét. Jó ez a jelentés, hasznos lesz számunkra, de azt hiszem a városoknak is hasznára válik. Nem tudom, van-e még más kolléga, aki esetleg kérdést tenne fel, vagy kommentán? Ha nem, akkor két rövid kérdésem van. Az első kérdésem, látnak-e különbséget? Bármilyen aspektusból azon projektek között, amelyeket a kohéziós politika nagy részvételével hajtottak végre, ez volt Krakóban az eset, Talimban, de Liverpoolban és Barcelonában is, aztán említettek viszonylag alacsony EU-s részvételi projekteket, tehát mi a különbség, tehát ahol a, nagy, a fő célok elérése szempontjából? A második kommentárom láttunk különbségeket az eset tanulmányok esetében, ahol a különböző, tehát a viszonyokat tekintve ki irányít osztja az operatív program szintjén a lépéseket, illetőleg kihajtja végre a projekteket. Azt mondták, hogy időnként korlátozott volt az interakció, volt, amikor nagyon jó volt az együttműködés. El tudnák-e mondani, hogy ez mennyire fontos, és miért van ez a különbség ebben a két pontban, ami szóba került? Most akar az Európai Bizottság hozzászólni, vagy később inkább? talán jobb, jobb, ha most meghallgatjuk a kommentárjukat. Good morning. Thank you very much. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk a hozzászólásra ma délelőtt. Az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament kezdeményezését, hogy bemutassunk egy tanulmányt az integrált városi közlekedési tervek és a kohéziós politika között. Mi alaposan fogjuk ezt tanulmányozni, és nagy örömmel vállaljuk a további tapasztalatcserét ezen a területen. A fenntartható városi mobilitási tervek tekintetében azt mondhatjuk, hogy a koncepció maga azért annyira nem új. Már tíz évvel ezelőtt az Európai Bizottság létrehozott egy szakértői csoportot, hogy kidolgozzon egy átfogó jelentést a fenntartható városi közlekedési tervekre vonatkozóan. Ezt egyébként említették a kollégák is, akik bemutatták a tanulmányt. Ez tulajdonképpen valami hasonló dolog, amiről ma beszéltünk. Az 2004-ben ez befejeződött, 2007 is szóba került a városi közlekedési terveket, a bizottsági stratégia bevette a 2004-es városi környezet és stratégiájába, viszont az Európai Bizottság nem volt képes ezeket a terveket a tagállamokkal folytatott tárgyalásokba beültetni, amikor 2007-2013-as operatív programokról folyt a tárgyalás. Miért? Azért, mert nem volt jogalapja ennek, hogy ilyen módon járjunk el. Éppen ezért nem lehet visszamenőlegesen követelményeket támasztani a jelenlegi kifizetésekkel kapcsolatban. Tehát meg kell tanulni a leckét, és támogatjuk, hogy a városi közlekedésre adott pénzek stratégiai megközelítést igényelnek a jövőben. Hogyha EU pénzeket költünk városi közlekedési projektekre, akkor garanciát kell kérni arra, hogy a projekt a helyi követelményeknek eleget tesznek, és a politikai, az EU politikai céljainak is. Ez azt jelenti, hogy inkább városok, olyan városokban érhető ezzel, amelyeknek van helyi stratégiájuk, és amikor végrehajtásra kerül sor, egy jobb városi közlekedés érdekében ők előnyben vannak azokkal szemben, akik ezt nem végezték el korábban. Ebben az összefüggésben azt javasolta az Európai Bizottság, 2011-es márciusi fehér könyvében, hogy a városi projektek, közlekedési projektek finanszírozását az EU részéről kössük ilyen városi közlekedési tervek létéhez. Ez a 31. pont a fehér könyvben. Egy városi mobilitási csomagot is elfogadott az Európai Bizottság 2013-ra aminek az egyik célja éppen az, hogy ezt a 31-es számú pontot, ezt a kezdeményezést átültessük a gyakorlatban. A DigiMove, a közlekedési főigazgatóság dolgozik ezen, a kollégák egyébként itt vannak, és a Digi Regio támogatja arra azt, hogy a jövőben erre többet költsünk. Végül pedig szeretnék rámutatni, hogy vannak nagyon konkrét kommentárok a tanulmányjal kapcsolatban Örülünk annak, vagy örülnénk annak, hogyha ezt továbbítanánk a, a titkárságnak, és megnézzük, hogy miről is van szó valójában. 8,1 milliárd eurót említettek konkrétan összegként, ugye ez egy konkrét pont, ezt meg kell nézni, többé-kevésbé egyetértünk az összeggel, de azért ez nem 2,3%-át adja a ennek az egész borítéknak a jelenlegi programozási időszakon belül ez mintegy 10%-ot ad, hiszen az a nagy szám, amit közlekedésre költünk a jelenlegi operatív programokban, az 81,7 milliárd. Ez persze változik idővel egy kicsit, hiszen a tagállamoknak van lehetőségük arra, hogy az időszak alatt az allokációt a szektorok között egy kicsit módosítsák. Tehát ez nem egy fix összeg, tehát azért marad 81-82 milliárd euró, vagyis a 8,1 milliárd, amit a tanulmány említett, ez mintegy 10%-ot ad. Ez csak egy példa arra, hogy konkrét kérdésekben további konkrét kommentárjaink legyenek, és jó lenne, hogyha továbbra is kapcsolatban maradnánk és véleményt cserélnénk ezzel kapcsolatban. Ezt a regi titkárságának fogom javasolni. Egyelőre ennyit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én megkérdezném a MOVE főigazgatóságot, szeretne megosztani velünk valamit, vagy csak hallgató módra kapcsoltak? Mm, többé-kevésbé egyetértünk azzal, amit a regi főigazgatóságtól jövő kolléga mondott. Néhány ideje mi is jobban figyelünk ezekre a tervekre. A tanulmány mi is nagyon alaposan el fogjuk olvasni, nagyon értékes hozzájárulást ad a munkánkhoz. Az elkövetkezendő jövőben mi is nagyobb energiát fektetünk majd a helyi városi mobilitásra. Természetesen az EU-s forrásokhoz való hozzáférés feltételezi azt, hogy egészen pontosan tisztában legyenek a kérelmezők a feltételekkel. Tehát akik összeállították a tanulmányt, különféle esettanulmányokat mutattak be. Tehát láttunk olyan projekteket, amelyek megfeleltek az SUMP kritériumainak, mások nem. Megvolt az összekötetés az Európai Uniós finanszírozás és az egyéb társfinanszírozási formák között. Nagyon fontos az, hogy a feltételeket érthető nyelven fogalmazzák meg. Úgy gondolom, hogy támogatásra érdemes az elképzelés, hiszen tudjuk, hogy mekkora késlekedések lehetnek a projektben. No, Jan. So, uh... Jan? Úgy gondolom, hogy 2007-ben folytattunk egy hasonló vitát arról, hogy mennyire lehet leterhelni a városokat. Az eredmény olyan, amilyen. A bizottság döntéséről van szó. Tehát vagy megmaradunk a javaslatnál, vagy igazi feltételrendszert akarunk. Én nem félek a feltételektől. A feltételeknek értetőnek kell lennie. De senki sem köteles pénzt elfogadni. Viszont ha valaki szeretne, támogatást kapni, akkor korrekt módon meg kell felelni a feltételeknek. Természetesen támogatjuk az észszerű feltételeket. Hogyha azért fáradozunk, hogy a hetesről a négyesre vigyük át a prioritásokat, akkor ezt a pénzt nem tudjuk addig átjuttatni, a hetesből a négyesbe, amíg nincsenek világos feltételek, és ezek nem teljesülnek. Tehát nagyon diplomatikus a bizottság válasza. Természetesen ebben a tanulmányban kiderültek a különbségek is, tehát hogy a különféle hatóságok között nem volt mindig jó az együttműködés, és ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Hogyha nincsen a regi részéről hozzászólási igény, akkor megkérném a tanulmány szerzőit, hogy kommentálják a hallottakat. Tehát, hogyha még vannak információik, köszönjük. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Mindenek előtt a régió főigazgatóság megjegyzéseire reagálnék. Ez a 2,3 százalék az össz költség, az összközlekedési költségekre vonatkozik. Ez a 2,3 tized olyan viszonyban állt az összköltségekhez, ahogy bemutattuk. Tehát ez korlátozott részesedés. A másik megjegyzésem, Mm, igazából nem kérdésre válaszolnék, hanem hangsúlyoznám, hogy fontos az, hogy az összegek eh, finanszírozásra alkalmasak legyenek. Tehát ez volt az utolsó pontunk a tanulmányban. Nagyon fontos az, hogy eh, operáció programban alkalmazhatók legyenek ezek a források különben nagyon nehéz lenne a megfelelő összeget kikalkulálni. A következő kérdést átadnám a kollégámnak. Hübner asszony az ön kérdésére térnék át. Megkérdezte, hogy van-e általános különbség olyan régiók között, amelyek sok forrás kapnak, és olyanok között, akik kevés forrás kapnak a kohéziós politikában. nem vonhatunk le általános következtetést ebből. Tényleg esetről esetre változhat. Tehát például Tallinn Észtországban óriási összegeket kapott, és két stratégiai terv van ott, amelyet nem fogadott el a városi tanács. Tehát nem vonhatunk le ilyen következtetést, hogy a pénz összege nagy befolyásra rendelkezne. Kérdezett az együttműködésre kapcsolatban is nagyon fontos. A kooperáció, az együttműködés és a kommunikáció vagy személyes alapon, vagy intézményi alapon nagyon lényeges. Hiszen lehetővé teszi azt, hogy egy projektet végig tervezzünk. Nagyon sok energiát fektetünk bele, pénzt fektetünk bele, meg kell nézni, hogy az operációs programhoz illik, nem illik. És ö, elég sok pénzt lehet megtakarítani. Nagyon fontos, hogy konzisztens stratégiánk legyen. Az inkonzisztens stratégia a városi mobilitási tervekben rossz irányba viszi el a fejlesztést. Tehát nagyon fontos, hogy a régiót is figyelembe vegyük tehát az integráció, a kommunikáció a különféle szintek között nagyon fontos. Thank you. Is there no more comment? Hogyha nincsen több megjegyzés, úgy látom a bizottság sem akar reagálni, akkor kijelenthetjük, hogy ezt a pontot most lezárhatjuk. És nagyon hasznos tanulmányt kaptunk és nem csak a szabályokról beszéltünk, hanem a stratégiai iránymutatókról, a közös stratégiai keretekről. Számítunk a bizottságra, hogy időben megadja a feltételeket. Nagyon fontos a jogbiztonság is a tagállamok számára, így még egyszer szeretném megköszönni a szerzőknek a prezentációt. Ezt lezárjuk, elkezdhetjük a következő napirendi pontot, de Gájer úr még nincs itt, tehát megvárjuk, amíg Gájer úr megérkezik. Nem tudom, hogy a asszisztensei közül esetleg valaki itt van, hogy esetleg szorgalmazza Gájer úr megélkezését, nagyon hasznos lenne. Ha nincs, akkor nincs. Sajnálom. Hát akkor felfüggesztem az ülést, de nem tudom, hogy meddig. Addig, amíg Gájer úr megjön. És uh,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 Szeretnénk folytatni az ötös ponttal. Egy eszmecserét szeretnénk folytatni. Jens Geier úr jelentéséről, melynek címe Regionális Stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára. Most szeretném Jens Geiernek átadni a szót, Utána pedig megnézzük Klaus Schulze prezentációját, aki az Európai Bizottság politikai elemzője a régió főigazgatóságban. Ő az ipari térségek szakértője. Remélem, hogy időközben megérkezik a többi árnyék előadó is, de most Gájer úrnak adnám át a szót. Danke, Frau Hübner. Köszönöm, Hübner asszony. Örülök, hogy ma délelőtt intenzíven meg tudjuk tárgyalni ezt a nagyon érdekes témát. A téma jelentőségét viszonylag hamar bemutathatjuk, hiszen Európa ipara volt elsősorban azért felelős, hogy a második világháború pusztítása után újjáépülhetett a kontinens. Nyugat-Európában számos montán központ alakult ki, iparvidék, gondoljunk csak a Rúrvidékre, Manchesterre, Lies környékére. Jelenleg ezek az ipari térségek problémákkal küzdködnek. Az Európai Unió további ipari térsége is valószínűleg átmegy ugyanezen a folyamaton. Regionális gazdasági stratégiák alapján itt az alkalmazkodási folyamatok különböző sikerűek voltak, azonban szerintem elmondhatjuk, hogy összeköti őket az, hogy az Európai Unió regionál politikai eszközei nagyon nagy szerepet játszottak az összes volt ipari térségben. Attól függően, hogy a régiók hogy éltek ezzel. Ma kettős kihívás előtt állunk. Egyrészt Európának ki kell építenie ipari alapjait, hogyha nem akar világgazdaságilag lemaradni. A gazdasági válságból ezt a következtetést mindenképpen levontuk. Ezen kívül azok a régiók, ahol ipari kultúra van, nagyon fontos szerepet játszhatnak. Azonban ezeknek a régióknak támogatásra van szükségük, és pedig egy alkalmazkodási regionális stratégia formájában. Ennek különféle tartalmai kell, hogy legyenek, tehát új gazdasági perspektívákat kell kidolgozni. Ez a régiókban meglévő szakismeretekből indul ki, és figyelembe kell vennie a világpiac által kínált esélyeket. Nagyon lényeges a fenntarthatóság, ami többek között azt jelenti, hogy ezek a régiók általában különleges környezeti helyzetben vannak, hiszen az ipari háttér még nem tűnt el. Az én hazámban nem kezdhetünk el egy nagy projektet sem, anélkül, hogy ne találkoznánk eh, romokkal, második világháborús fel nem robbant bombákkal. Itt az ipari múlt természetesen a talaj környezeti terhelését is jelentette. Ezek a felszínek, ezek a talajok általában nem termőtalajok. Nagyon jól tükrözi ez, hogy milyen nehézségekkel küzdködnek a térségek. Természetesen a továbbképzés kérdése is felmerül. Nagyon fontos az, hogy befektessünk a különféle képzési intézkedésekbe, hogy a megfelelő munkaerő rendelkezésünkre álljon. Tehát ez néhány meggondolás. Amikor elkészítettem a saját kezeményezésű jelentésemet, már találkoztam szakértőkkel, bizottsági szakértőkkel. A mai meghallgatás is ennek az eredménye. Nagyon sok inspirációt kaptam ezekből a találkozókból, megbeszélésekből. Remélem, hogy ezek visszatükröződnek majd, és remélem azt is, hogy elmélyíthetjük ma a témát. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm. Nem tudom, hogy valaki szeretne valamit mondani. Merci, Madame euh, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Igaza van, ez a jelentés valóban alapvető fontosságú abban az időszakban, amelyben jelenleg élünk. Napjainkban az európai ipar egyre inkább hanyatlik. Ezért a kapot sürgősen meg kell változtatni. Így tudunk csak hatékonyan reagálni valamennyi válságra, különösen a gazdasági, a szociális és a környezetvédelmi válságra. De ehhez valódi politikai akarat kell, hiszen a politikusoknak kell a megfelelő irányba terelniük az európai ipart. És azok az intézkedések, amelyek irányíthatják a munkánkat, az energetikai, illetve az ökológiai átállásban mutatkoznak meg a leginkább. Mindannyian tudjuk, hogy valódi kihívás áll előttünk. Előrelátónak kell lennünk, különösen az új és nem más országokba áttelepíthető leányvállalatok létrehozása tekintetében. Olyan képzésekre és eszközökre van szükség, amelyekkel különösen az energetikai leányvállalatokat át tudjuk alakítani. Egyértelmű és világos kapra van szükség. A finanszírozásra azt tudom mondani, hogy ez valóban létfontosságú. És ebben a jelentésben olyan útvonalakat kell meghatároznunk, amelyek a környezetvédő adózást is magukban foglalják. Így lehet finanszírozással kísérni a haldokló ipart, amelynek szüksége is van erre az irányításra, hogy át tudjon alakulni. Különösen a szociális, környezetvédelmi és gazdasági irányultságot kell megváltoztatni. Köszönöm, Hübner asszony. Thank you very much. I understand. Köszönöm szépen. Most átadjuk a szót az Európai Bizottságnak utána pedig folytatjuk a vitát. Tehát megnézném, megkérdezném Klaus Schulzét, hogy szóljon hozzánk. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt tagok, nincsenek powerpointos diáim. Igazából csak üzeneteket szeretnék önökhöz eljuttatni diák nélkül. De miért nincs? Kellene, hogy legyen, nem? Ja, van probléma. Ja, valaki már próbálja orvosolni a problémát. Szerintem eh, rendben lesz. Szerintem lényeges eh, lesz, eh, hogy Szoblenz úr prezentációjára megkapjuk a diákat. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést, amely Gájer úrtól jön. A mi véleményünk szerint mindenek előtt integráltabb, rendszeresebb megközelítése van szükség az ipari térségek rehabilitációja érdekében. Nagyon fontos, hogy a különféle politikai területek között koherencia legyen. Nem csak az európai szinten, de regionális szinten is. Nagyon fontos, megnézni, hogy mi az ipari átalakulás motorja, a városi fejlődés motorja a változó globális kontextusban. Működnek még a régi receptek? Mi, az, mi szükséges a válság alatt? Meg kell vizsgálnunk, hogy a bizottság mit készít elő a következő strukturális alapperiódusra. Természetesen az Európa 2020-as stratégia alapján állunk. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást a korábbi ipari térségek problémának megoldására. A kulcs szó itt az intelligens specializáció. A következő 10 percben röviden vázolnám, nem részleteiben, ennek az intelligens specializációnak a lényegét, hogy hogyan próbálunk mi segíteni az ipari térségeknek. Milyen regionális fejlesztési stratégiákat alkalmazunk? Hogy előmozdítsuk az ipari átalakulást, hogy előmozdítsuk az ipar megújhodását, és emlékeztetnék a politikai iránymutatókra is, amelyeket az elmúlt két évben publikáltunk. A szakbizottságuk már hallhatta kollégáimat, akik beszéltek az intelligens fenntartató növekedésről, hiszen ez is része a politikánknak, amelyet a tagállamok számára lehetővé teszünk. Most átérek az első diámra, itt van. Az intelligens specializáció az egyik alappillérje az innovációs uniónak. Ez segít a térségeknek, a régióknak, hogy tudás alapú befektetéseket eszközöljenek. Nagyon fontos a komparatív előnyöket hangsúlyozni. Itt tényleg arról van szó, hogy kiválósági központokat hozzunk létre, kiválósági víziókkal. Hiszen a globális környezetben itt lehet a gazdaságot innováció segítségével erősíteni. Természetesen ez prioritásokat követel, és az érintettek szoros együttműködését a koncepciónk alapján. Tudják, hogy ezt feltételként nevezzük meg. A strukturális alapok odaítélésében, tehát főleg a kutatás, innováció, fejlesztés hangsúlyozzuk. 100 milliárd euróról van szó, a költségvetés, ez, ez a bizottság költségvetés a, a struktúrás lapok következő szakaszára. Itt az intelligens stratégia segít minket abban, hogy a régió gazdasági alapját újjáélesszük. És így szeretnénk hozzájárulni az Európa 2020-as stratégiájához. On, on, on basically that's been developed inside the... A bizottságban nagyon fontos ezt figyelembe venni. Hiszen olyan kérdéseket teszünk fel, hogy mi hoz létre növekedést? Mit tehetnek az ipari térségek, az ipari régiók? Mit tettek az elmúlt 15-20 évben? Hogyan, eh, milyen modelleket alkalmaztak? Hogyha ezeket megnézzük, akkor eh, ezek alapján szervezhetünk meg koncepciót. Tehát itt eh, új ismeretekkel rendelkezünk a regionális versenyképesség esetében. Ezeket az OECD-vel együttműködve tesszük. Az OECD is hangsúlyozza az intelligens specializációt az új iparpolitikában, az új kihívásokkal való szembesülésben. Az OECD karácsony előtt publikált egy jelentést, és Brüsszelben szerveztünk három biztos részvételével egy rendezvényt az OECD jelentés kapcsán. Lehetővé teszem, hogy Jens Geyer olvassa ezt a jelentést, eljuttatom hozzá, és a régió főigazgatóság honlapján is talál utalást erre. Nagyon lényeges hangsúlyozni, hogy az innováció széles definícióját használjuk. Tehát nem csak a fejlett technológiáról van szó. Tehát nem csak bizonyos technológiai innovációkról van szó. Nagyon sok potenciál van, amely kihasználatlan. Nagyon fontos, hogy innovatív közbeszerzési politikát folytassunk. Gondoljunk például a szociális innovációra. Ezek olyan koncepciók, amelyeket állandóan hangsúlyozunk. Nagyon fontos a szolgáltatások területén az innováció a turizmusban, a kreatív iparágokban. Az intelligens specializáció nem jelent csupán high-teket. Sokat többre van szükség. Tudnunk kell, hogy hol van a növekedés lehetősége. El kell dönteni, hogy mire szeretnénk forrásainkat összpontosítani az elkövetkezendő 5-10 évben. Hogy olyan víziónk legyen, amely az összes érintettnek megfelel. Tehát nagyon fontos azt is megerősíteni, ami már történt a regionális politikában. Amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy az intelligens specializáció részét képzi a prezentációmnak. Korábban már más szakértők szóltak az alaptechnológiák fontosságáról. Azonban én most itt az intelligens specializációt hangsúlyoznám. Itt a kulcs technológiák tekintetében ezek a dián láthatók. Tehát például ide tartozik eh, a számítógépes informatika, technológia. Ezek eh, a katalizátorok a KKV-k növekedésében és az ipar megújulásában. Tehát itt vagy előre jutunk, vagy elpusztulunk. Christian Soblens ezt még jobban ki fogja tomborítani. A kulcs technológiák lehetnek az ipari régiók motorjai. Ezek pedig eh, támogatásra is tarthatnak igényt hiszen szeretnénk segítséget nyújtani ezeknek a technológiáknak, hogy közelebb jussanak a piachoz. Nagyon szorosan együttműködünk a versenyügyi főigazgatósággal is, hogy gyorsabban tudjunk modernizálni. Mi nem alkalmazunk itt fékeket, limiteket, a kulcs technológiák tekintetében, hiszen ezek lehetnek a fejlődés záloga. Egy másik nagyon lényeges elem a külső kooperáció más régiókkal. Az európai területi együttműködés. A kulcs stratégiák begyorsítják az együttműködést. Az emberek azért működnek együtt, hogy a régiókon belül létrehozzanak egy innovatívabb, versenyképesebb platformot a régió és lakosai érdekében. Itt tényleg kritikus tömegről van szó, és járulékos ismeretekről. Nem minden régió tud minden tekintetben jó lenni. Kerüljük el az átfedéseket. Mindig verseny lesz a régiók között. Azonban ez legyen eh, koordinálva. Hát nem minden lentről építkező projekt jó. Akkor jó, hogyha stratégiai vízióval rendelkezik. És eh, a régiók közötti együttműködés eh, kiegészíti a régiókat. Tehát itt a területi együttműködés Európában hozzáadott érték, és javítja az együttműködést. Összeköti azt, ami a helyi szinten és ami az európai szinten történik. A régióknak nagyon fontos a szerepe ebben a tekintetben. Reméljük, hogy az európai területi együttműködésben minden részvevő régió nyertes lesz. Erősíteni kell az interregionális építést és növekedő mértékben be kell vonni a magán szereplőket is. És a bizottság pedig iránymutatókat dolgoz ki ennek az érdekében. Ez egy olyan dolog, amiről reméljük, hogy szélesebb térségeben is elterjed. Amit hangsúlyozni szeretnék, itt a lentről történő építkezés hogy azonosítsuk a lehetőségeinket. Ez egy kulcselem. A prioritások azonosítása ne legyen csak az állam, csak a hatóságok feladata, tehát egy fentről történő építkezés, ahol az adminisztráció dönt, az adminisztráció dönti el, hogy hol vannak potenciálok, interaktív folyamatról van szó. A magánszektor is ide tartozik, ide tartoznak az egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek. És ők szeretnék a saját befektetéseiket, a saját döntéseiket eh, megosztani másokkal. Közös víziónk van. Hát, hogyha nincs meg a kritikai, kritikus többség, ha nincs meg a víziónk, akkor eh, ezt együttműködésben kell megszerezni, hiszen a források korlátozottak. Nos, ebben az értelemben az intelligens specializáció konkrét iparpolitika lehet, amely partner alapon működik, és az ipari megújulásra koncentrál, és pedig feltörekvő szektorokkal. Természetesen több szintű, horizontális koordinációra is szükség van. Hiszen itt technológiákról van szó, vidékfejlesztésről, munkaerőpiaci politikáról, környezetvédelmi politikáról. Több összehangolás kell ezen politikai területek között. Nem lehet, hogy igazából csak egy szempontot vegyünk figyelembe konzultálni kell természetesen a minisztériumokkal is, amelyeknek eh, nagyon fontos szerepük van. Amit szeretnék kihangsúlyozni, a városi dimenzió. Sajnos eh, a Városfejlesztési Egység eh, képviselői nem jöhettek ma el. Nagyon sok minden zajlik. És itt az Európai Parlamentben ezt a szempontot szeretnénk kihangsúlyozni. Nagyon lényeges azonban, hogy szem előtt tartsuk az intelligens specializációt és a városfejlesztés. Na most lassan a végére érek. Tehát az intelligens specializáció kulcsfontosságú lehet az európai ipari térségeknek. Tudás alapú fejlesztésre van szükség az érintett régiókban. A intelligens specializáció a városok érdekét is szolgálja, a városok vízióit. És ennek az értelmében kell a forrásokat kihelyezni. Főleg az ipari városokra gondolok. A bizottság már régóta szorgalmazza az iparvárosi stratégiát. Itt nem csak az intelligens növekedése a gazdasági változásokra koncentrálunk, hanem nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, hogy a volt iparvárosok ne veszítsék el jelentőségüket. A városi területek egy nagyon összetett jelenséget képviselnek, nagyon sok lehetőség van. A városi hatóságoknak stratégiai kapacitásukat is latba kell vetni. Az intelligens specializáció segíthet módszerként, eszközként a városi hatóságoknak, hogy a tervező, programozó kapacitásukat növeljék, és hogy előmozdítsák az ipari átalakulást és a változást a városokban. A regionális fejlesztési alapok 5%-át szánjuk a jövőben városi fejlesztésre. Azonban a városokat szorgalmazzuk, tehát hogy alkalmazzák a intelligens specializációt. Tehát az intelligens specializáció általában régiókra vonatkozik, de nagyvárosi térségek is alkalmazhatják eszközként. Nagyon sok koherenciát látunk, nagyon sok szinergiát a között, amit a városi és térségekben teszünk, és regionális szint között. Hogy lassan a végére érjek, az intelligens specializáció egy metódus, módszer, koncepció elsősorban régiók számára, vidéki és térségek számára, azonban városi és térségek számára is. És a következő dia azt mutatja, hogy mit teszünk, számos régióval együttműködünk, nagyon intenzíven, ez pedig más, mint a múlt gyakorlata. Két éve indítottuk el ezt az intelligens specializációs platformot. Sajnos, sajnos valaki jelezte itt egy lámpával, hogy lassítson le valaki, gondolom maga. Elnézést kérek, ha gyors vagyok. De nem szeretném túl sokáig igénybe venni figyelmüket. Tehát gyorsan ezen a dián látszanak a régiók. Itt 105 eh, régiót látunk, 17 tagállamból, amelyeket figyelembe veszünk a strukturális alapok következő szakaszában. Amit ez a platforma teljesít, és mint említettem, hogy 105 régió szerepel a platformon. És itt közös kutató központokat is szeretnénk kialakítani. Szeretnénk tanulmányokat, vizsgálatokat írni a jelen együttműködés helyzetéről. Itt szeretnénk összehozni a szakértői véleményeket, elég sok ilyen van. 58 szerződést kötöttünk már szerz, szakemberekkel, akik meglátogatják a régiókat, és ők vizsgálják meg a helyzetet, tanulmányokat készítenek. És ezek segítségével a tagállamok könnyebben tudnak majd tervezni a regionális innovációt tekintetében. Itt egy dián látjuk a az intelligens specializáció iránymutatóit, milyen aspektusok alapján zajlik. Hogyha például megnézi az egyetemek összekapcsolását, megnézik a szolgáltatási innovációkat, a kreatív ipar, kultúra, az intelligens növekedés, a szélessávú internet, ez nem sokára publikálásra kerül. Úgy gondolom, hogy az iránymutatás és a jó gyakorlat alkalmazása érdekében nagyon jól előkészítettük ezt a jövőbeli programozási szakaszt. Őszintén remélem, hogy az intelligens specializáció elképzelése bekerül a közgondolkodásba, hogy hogyan mozdíthatjuk elő az ipar átalakulását, főleg a volt ipari térségekben. Tehát vissza kell néznünk, de előre kell terveznünk. Meg kell néznünk, hogy mit nem tettünk jól. Meg kell írnunk a házi feladatunkat, és minden ebbe az irányba mutató fáradozást dicsérünk. Most itt be is fejezném, és átadom a következő felszólalónak a szót. Köszönöm. Very much indeed for you. Köszönjük szépen a prezentációt. És elnézést kérek, hogy nem mutattam be Krisztin Szablenszt korábban az Európai Fejlesztési Ügynökségtől érkezett, neki fogom most megadni a szót. Elmondanám, hogy olyan hosszú ideig beszélem, eddig csak szeretne, de nagyon jó lenne, ha 10-12 percre tudna szorítkozni. Köszönöm, elnök asszony és tisztelt képviselők, hogy meghívtak engem ide. 12 dián van, szeretnék némi gondolatébresztőt adni önöknek, és három fő témát szeretnék tárgyalni. Először is, hogy mi az ipari vállalatok működési kontextusa jelenleg, milyen innovációs kihívások állnak a régiók előtt, különösen, különös tekintettel az iparra, és hogy milyen módon lehetne támogatni a vállalkozásokat úgy, hogy az összhangban legyen az iránymutatásokkal. a napjainkban. Tehát láthatjuk, hogy mivel találkozik egy cég kutatás, termelés, és milyen támogatásokról beszélhetünk. Van, amit nem lehet áthelyezni máshova, de a régióknak jó eszközöket, forrásokat kell biztosítaniuk, hogy továbbra is vonzóak legyenek a cégeig. Tehát kutatás, van szükség, ezt segíteni lehet különböző eszközökkel, a fejlesztéseket be lehet mutatni, a megfelelő szabványosítást lehet alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy szükség van az emberi erőforrásra, a finanszírozásra, a szociális tőke, ami megvan egy területen, ezt mind alkalmazni kell, hogy ezeket a céljaink szolgálatába állítsuk. Az intelligens specializáció azt jelenti, hogy azt csináljuk, arra fokuszáljunk, amit a legjobban tudunk. Ez nem az. A második ez az úgynevezett versenyképességi szendvics elmélet három típusú cég van, társaság van, vannak cégek, akiknek jó márkanevük van, ők az elitbe tartoznak, aztán vannak az al az kisköltségűek, tehát az al... Két évvel ezelőtt született ez a dia egyébként. A Peugeot viszont le kell fokoznom, de mondjuk inkább a BMW-t vagy az Audit kéne a felső síkba tenni. De nagyjából ezen kell elgondolkodniuk a régióknak. Bajorország, Cambridge lehetne a legfelsőbb szinten aztán déli területek kerülnének legalulra adott esetben a Valónia vagy Nagy-Britanniában a Midland, a középső területek, tehát a volt ipari, elavult ipari területek, ezt kell végig gondolni, és ezt kell tükröztetni a támogatások során is. Mit lehet adni, milyen céllal a cégeknek. Nagy kihívás Európában az az, hogy sok pénzt költünk a kutatásra és tudományra, de a piacokon ebből kevés jelentkezik. Mindenek előtt az új, a bio, a nano, a napenergia, stb. Hol vannak itt az európai cégek? Annak ellenére, hogy egy csomó szabadalmat mi jelentettünk be, és mi kutattunk sok pénzért. Különböző hidakat kell építeni regionális szinten, hogy erre sor kerüljön. Mindenek előtt a pénzügyi szektorban kell lépni, illetőleg hogy hogyan tudjuk a kutatási eredményeket apró pénzre váltani. Ehhez meg kell nézni a helyi szintet, hogyan jutunk el a tudásból a piacra. Kutatunk, egy sor dolgot közzéteszünk, akár még nagy presztízsű tudományos sajtótermékekben is, többé-kevésbé levédjük a tudásunkat, aztán két dolog jön ki tudja felmérni azt a tudást, amivel rendelkezünk, amit a kutatás létrehozott. Vonatkozik ez a piacra, de a kis és középvállalatokra se helyi szinten. Kinek van kapacitása arra, hogy felszívja vagy menedzselje ezt az innovációt, amely létrejött? Itt ezt követően lehet gondolkodni, hogy nyílt hozzáférésévé tegyük, vagy levédjük, vagy adott esetben egy szabadalommal egy üzlet számára hasznosítjuk. Egy sor régiót gondolhatja végig, és gyakran látjuk, hogy ez a fajta értékelés a régiós szinten hiányzik. Itt lépni kell egy további fontos téma, hogyan ismerjük fel a vállalkozói folyamatot, hogyan tudjuk feltárni a vállalkozói lehetőséget. Tényleg a régió tud-e tíz olyan cégnevet mondani, akik az új technológiába, a következő generációs technológiába költöttek robotika, nanotechnológia, stb. Mindegy, hogy ők eladják ezt, vagy felhasználják. Aztán adjunk tíz kis és középvállalatot, akik a hagyományos szektorokban dolgoznak, és felhasználtak azokat a keteket, amiről írő beszéltünk, ilyen kulcsfontosságú technológiákat, amiről az iménti előadásban hallottunk. Aztán itt van a szolgáltatási ágazat is, ott is lehet erősíteni a termelékenységet, ezt kell megkeresni, és vannak cégek, akik specializált szolgáltatásokat nyújtanak, például szellemi tulajdonban vagy tőkében, és kik azok a kis és középvállalatok, amelyek modern technológiát alkalmaznak, és tudást alkalmaznak. Ezek a legdinamikusabb cégek valószínűleg ezzel azt is meg szeretnénk mutatni, hogyha van egy klaszter politikánk, akkor jobb a klaszterek közötti együttműködésbe investálni. Tehát nem tudunk létrehozni egy információ-kommunikációs technológiai klasztert, hiszen nem egy dologról van csak szó, hanem azt kell megteremteni, hogy az egyes klaszterek hogyan tudnak együtt dolgozni. Egy néhány perccel ezelőtt éppen ezt hallottuk, hogy régiók közötti együttműködést kell kialakítani, mert nem lehet 20 világszínvonalú klasztert egy régióban létrehozni. Nézzük meg ezek után. Most van egy hosszú lista a kis és középvállalatok típusai alapján hallunk különböző dolgokat itt különböző testületekben, mint itt például, hogy a kis és középvállalatok növekedést teremtenek és munkahelyet. Ez önmagában nem igaz, csak egy néhányat teszik ezt. El kell, hogy mondani, hogy a vállalatok 75%-a nem él többet, mint 5 évet, nem működik többet, mint 5 évet. Tehát ez azt jelenteni, hogy egy konkrét számú kis és középvállalatra kell fókuszálni, akikben lehetőségek vannak Hogyha megnézzük a regionális hatóságokat, akkor tudás vagy a high-techhoz mindig csak új dolgokat nem lehet a tervezésben, a szolgáltatásban is, lifestyle területen is lehet innovációt bevezetni, nem csak a technológiában, és újfajta hálózatokat is ki lehet alakítani. Ez is egy innovatív terület, vagy a közszolgáltatásokban is lehet innovatívnak lenni. Most nézzük meg ezt az innováció, ez kopenhágai utcai árus. Amikor beszéltem ezzel a fickóval itt, ő azt mondta, hogy nem érdekli a sokakat, nem, azt mondja ezt ő, ez a fiatal ember, hogy eladja um, a termékét, és, de igazából nem gondolkodik el azon, hogy mi történik, milyen típusú támogatást tudunk kínálni a régiónkban a kis és középvállalatoknak. Lehet egy teniszverseny is, hogyha olyan, mint hogyha az ember meg akar nyerni egy teniszversenyt, akkor előtte sokakat le kell győzni hogy hogyan támogatunk, tehát vagy közvetlen készpénzben támogatunk, közvetlen finanszírozásban, vagy tudást biztosítunk, vagy tudásmenedzsmentet biztosítunk, és akkor vissza követhetjük a dolgokat, tehát adott esetben coachingot, tanácsadást, piaci híreket tudunk nyújtani. A lényeg, hogy fókuszáljunk a emberi tőke, emberi erőforrás oldalra a cégen belül, azt készítsük fel. Itt van a kockázati tőke is fontos téma, és van, hiszen számos strukturális hiba jelentkezik, de szerintem nem feltétlenül igaz. Ha valami, nem, ha valami túl kockázatos, akkor nem költenek rá. Tehát ez egyfajta válogatás. Ez lehet az oka annak, hogy különböző típusú támogatást biztosítunk tehát a koncepció, a jobb tanácsadás, demonstrációs prototípusok, stb. A lényeg, hogy ha egy cég a befektető elé kerül, akkor az a jobbik képét mutassa. 30-40 könyvet lehet kapni, hogyan hozunk létre egy Silicon valley vagy egy Nanoveli, stb., de kevesen foglalkoznak azzal, ha a régió nem mindig tud kiválóságot teremteni, de hogy tudja átvenni a kiválóságot más régiókból, tehát a transfert hogyan tudjuk erősíteni, hogyan kerül a tudás az egyik régióból a másikba. Ez egy fontos felvetés. Vannak ilyen rendszerek Európában, hogy hogyan működik a Marie Curie ösztöndíjak, vagy Erasmus, stb. Számos konferencia foglalkozik ezzel, és költenek pénzt, aztán az a pénz visszakerül a régióba. Mi azt kell felvetni, hogy más régióban hogyan tudunk aktivitást létrehozni, Persze vannak vásárok, kiállítások, a klasztereket képviselni kell, a technológiát be kell mutatni, aztán vannak klasszikus technológiai transfer lehetőségek is, ezt is fel lehet használni. Végül pedig adott számú cégre fókuszálhatunk, és ők exportáljanak, és hiszen a nemzetközi szint az nem csak azt jelenti, hogy eladunk valamit külföldön, milyen csapdák lehetnek, mi ezeket el kell kerülni, hisz van egy eltérés a kereslet kínálat között, amit nem tud betölteni a cég, aztán a másik a tranzakció és a transformáció különbség. Láttuk, hogy egy millió eurós büdzsét költöttek valamire, de nem segítették az átalakulást vele, aztán tőke, vonzás, 25 millió euró egy adott régióban, de mit jelent ez? aztán szervezet központúak vagyunk, időnként túlságosan politika vezérelt a kérdés. Most is a Horizon 2020-on dolgoztunk, pár évvel ezelőtt a Lisszaboni agenda volt, de mégis miről van itt szó valójában? Aztán gyakran túlságosan rövid távra fókuszálunk, és ez ahhoz vezet, hogy hosszú távú, rugalmatlan programozási időszak van, túl sokat költünk támogatásokra, és időnként túl rosszul kezeljük az ismereteinket, a tudásunkat, a tudásmenedzsment tehát gyenge. Hogyha összefoglalom, az lényeg az, hogy vizsgáljuk meg a régiót, hol vannak az erősségei, másik a szegmentálás, az innovációban, a cégekben is szegmentálunk, és pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatásokkal segítsük őket. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát. Lambert van Nistelrooy az első hozzászóló. Rövid leszek, azt gondolom, hogy eh, egy nagy téma, egy nagy vita előtt állunk, és végig kell gondolni az egész témát regionális stratégia ipari jövezetek számára. Ez egy hatalmas téma nyilvánvaló. Ezt a regionális politika összefüggéseiben kell vizsgálni, és nagyon fontos információ van arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket használhatunk és azt gondolom, hogy a, region, a régiós szakbizottság egy ipari stratégiával kell, hogy foglalkozzon, ez elkerülhetetlen, hiszen itt van még az ITRE szakbizottság, ők már megfogalmaztak valamit ezen a területen, egy innovációval kapcsolatos politikáról beszélek, az innovációs unió szót használják, ez viszont egy integrált megközelítést igényel, és eh, el kell, hogy mondjam, két hét múlva az első delegáció az ITRE szakbizottságtól elmegy Szevéliába, csak hogy tanulmányozzák eh, azt, eh, amivel egy perccel ezelőtt hallottunk, tehát az ITRE szempontjai alapján. Most egy olyan időszakban járunk, amikor a különböző hátterű politikákat össze kell vonni, az új 2014-2020 közötti tervezési szakasz számára. Az intelligens specializáció most, amikor az ipari övezetekről beszélünk konkrétan, egy nagyon érdekes dolog, és szükség van előfeltételekre, az adott országok számára, hogyha részt akarnak venni, akkor ezt világosá kell tenni, milyen feltételekkel tehetik ezt. Ehhez ki kell alakítani a saját operatív programjaikat például. De összességében vannak kétségeim, hogy a tagállamok, az országok képesek-e valóban rövid távon reagálni erre a helyzetre Szerintem az alapvető előfeltételeket eh, tisztázni kell, és erre kell koncentrálni, és a következő években tehetjük meg a további lépéseket, hiszen eh, óriási feladattal szembesülünk. Ha megnézem a dokumentumokat, hogy valójában mi fontos, úgy gondolom, hogy a parlament és a képviselő kollégák eh, joggal mondták, amit idé, csak idézek most valamat, hogy az informá- infokommunikációs szektor legyen jelen az összes régióban. Szükség van rá, ez egy lehetőség valamennyi régióban, hogy erre költsenek pénzt, és a kreatív ipar, ha megnézem ebben a dokumentumban, mennyire fontos ez. Jó dolog tehát, hogy a parlament ezt már megelőlegezte, és hogy az ilyen jellegű beruházásokat is elősegítsük, hiszen ezzel számos fejlesztést tudunk beindítani. Ebben a jelentésben nem tudom, le tudjuk elfedni az összes aspektust, vagy hogyha adott esetben egy következő intelligens specializációval foglalkozó ülésen újra megtárgyaljuk a dolgokat. Talán a plen, tehát szerintem ezt meg kéne gondolni, hogy az ipari jövezetekkel kapcsolatban ezt itt megvizsgáljuk, de szélesebb körben is vitassuk meg a következő hónapokban az egész parlament előtt az intelligens specializációt. Ez nagyon fontos lenne. Köszönöm, Karim Adeli. Merci beaucoup euh, pour... Köszönjük szépen a prezentációt. Nem szeretném, hogy az európai régiók egyformák legyenek. Megvan a helyi kultúránk, a helyi jellegzetességeink, és ezeknek egyáltalán nem szabad éles versenybe bonyolódniuk, és mindössze a versenyképesség szabályainak megfelelniük, hiszen ez éppen azt tenné tönkre, ami régiókká teszi a régiókat, vagyis a helyi karaktert. Ezt nyíltan megmondom, nem szeretném, hogy a régiók ebbe keveredjenek bele. Mi az, amit szeretnék? Azt, hogy a regionális politikánk valóban új irányokra terelje az iparpolitikát. Ez az a kihívás, aminek most meg kell felelnünk. Az első kihívás, úgy gondolom, az, hogy Európa fosszilis erőforrásokban szegény. És évente több mint 500 milliárd eurót költünk energiaexportra. Erőteljes a nemzetközi verseny, és a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalkozásokat a nagy fejlődő országok szorongatják ebben a versenyben. A régiók feladata az, hogy befektessenek a jövőjükbe. Nem két-három évig működő cégekre gondolok itt, hanem 20-30 évig működő vállalkozásokba. A klímaváltozás kérdését nem tudjuk egyik napról a másikra megoldani, de a kapnak kell segíteni a régióknak abban, hogy elérjük ezeket az európai célkitűzéseket, különösen a klíma területén és máshol is. Az autószektort láthattuk a prezentációban, és ezek az adatok megmutatták nekünk, hogy egy másik iparra kell mostan, most áttérnünk, egy jelentős széndiokszid kibocsátásra rendelkező iparág, vagyis az autóiparból át kell térni a közösségi közlekedésre, és így tovább. Ez pedig azt jelenti, hogy az intelligens specializációnak úgy kell meghatározni a prioritásait, hogy az innovatív szektorokat támogassa. Az ökotechnológiába be kell fektetni. Jelenleg ez nem képezi a közös iparpolitika eh, fókuszát Európában, holott éppen ezeket az ágazatokat kellene fejleszteni. Aztán azt gondolom, hogy az ipari forradalom eh, nem fog lezajlani, vagy csak akkor, tud ez lezajlani? Hogyha regionális szinten igazi területi diagnosztikát tudunk alkotni. Az egyes régiók természetének és az ott lakók, európai polgárok szükségleteinek függvényében lehet aztán egyedi iparpolitikát kialakítani. És a kérdésem az lenne, hogy készíthetünk ilyen területi diagnosztikákat, de ma milyen mutatókat kell figyelembe venni? Ugyanis a vidéki jellegű régióknak nem ugyanazok a szükségletei, mint a városiaknak, és így tovább. Tehát ma milyen mutatókat kell figyelembe venni? Azt gondolom, minden országnak ilyen területi diagnosztikát kellene alkotnia a közszolgáltatások figyelembevételével, és a foglalkoztatást teremtő szektorokat is figyelembe kéne venni, ugyanis ez is egy igen jelentős kihívás. Nikos Krizorelos. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη... Ez egy igen heves vita az iparpolitikával kapcsolatban, és próbálok a vidékfejlesztési szakbizottság, a regionális fejlesztési szakbizottságunk témájára koncentrálni. A hagyományos iparágak egész sornyi problémával szembesülnek, és ezzel párhuzamosan itt van az innovatív ipari modell, amelynek egészen mások a követelményei. Másrészt pedig helyes rámutatni arra, hogy minden régiónak lehetőséget kell adni, hogy kifejezze a véleményét, és megválaszza, hogy melyik ipari modellt kívánja követni. A szociális kapcsolatokról szóló megállapodás értelmében jogot kell nekik adni a részvételre, ugyanis ezen a konzultációs folyamaton keresztül sokkal jobban meg tudjuk valósítani a regionális fejlesztést, és jobb iparpolitikát is tudunk kialakítani. Ami a hagyományos iparágakat illeti, tudjuk, hogy itt nagyon súlyos válság dúl. Ennek két oka van. Egyrésztről az a probléma, hogy ezek az iparágak nem tudnak versenyképesek maradni a jelenlegi környezetben, ugyanis egyszerűen nem piacképesek. De másik oldalon itt vannak a környezetvédelmi elvárások, amelyeket a polgárok támasztanak. nagyon sokszor az energetikai környezetvédelmi elvárásoknak nem tudnak ezek az iparágak megfelelni, és ennek a középpontjában kell állnia mindenféle regionális iparpolitika átalakításának. Szociális és környezetvédelmi szempontból is át kell alakulni. Ez nagyon más szempontból kívánja meg az innovációt. Az új iparágak, amelyek valóban innovatívak, hidat kell, hogy képezzenek a gazdasági struktúra illetve a törvényhozási szint között. És hadd világítsam ezt meg két példával. Az Európai Parlament, az Európai Unió szintjén arról beszélünk, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni a nyersanyagokat, az alapanyagokat. Ez azt jelenti, hogy hangsúlyt kell fektetnünk a nyersanyagok jobb felhasználására és a lehető legnagyobb hatásfokkal történő felhasználására. Tehát nem a kitermelő iparágakat kell előtérbe helyezni. Ugyanis létezik egy új, másfajta erőforrás kitermelés, anélkül, hogy a földből kellene kitermelni ezeket az anyagokat. Ez pedig nem más, mint az újrahasznosítás. Ez már ma is létezik számos ágazatban és ez sokkal többet jelent, mint hogy a nyersanyagokat kitermeljük a földből. Másrésztről itt vannak a hajók. Az európai politikában azt szeretnénk, hogy javuljon a hajók környezetvédelmi hatása. És modernizálnunk kell a hajóágazatot azért, hogy meg tudjon felelni ezeknek a követelményeknek. Az innovatív hajógyártás képes lehet csökkenteni a kibocsátásokat. Ugyanis azt szeretnénk, hogyha a széndiokszid és más káros anyagok kibocsátása csökkenne a hajók esetében. Ezt az ipart éppen ezért meg kell erősíteni, azért, hogy középtávon olyan hajókkal közlekedhessünk, amelyekből nem származik káros anyagkibocsátás. Meg fogjuk erősíteni tehát a már létező innovatív iparágakat, de ha a hajóiparban ilyen politikai változást szeretnénk elérni, akkor növelnünk kell a szigetek, illetve a parti területek közötti összekötetést. Ezeket a politikákat javítani kell, hidat kell képeznünk ezekben a tevékenységekben. És a lehető legjobban ki kell használnunk a szociális tőkét is. És mindemellett tiszteletben kell tartanunk az egyes régiók sajátosságait is. Köszönjük szépen, Jan Albrecht. Thank you. Uh, <clears throat> Köszönöm. Nagyon röviden egy kérdést szeretnék föltenni. A hozzászólóktól kapott dokumentumokkal kapcsolatban jó lenne, ha ezeket a dokumentumokat mi is megkapnánk, és szeretnék egy szótárt is a rövidítésekről. Lehet, hogy csak ez a kis csoport nem ismeri ezeket a rövidítéseket, de ahogy néztem ezeket a diákat, talán kettőt vagy hármat hallottam már korábban is, a többi teljesen új volt számomra. És szeretném úgy bemutatni a kollégáimnak ezt az anyagot, hogy ők is megérthessék, tehát Különösen, amikor az intelligens specializációról beszélünk, aminek nagyon érdekes a háttere, akkor nagyon sok rövidítés merül fel, és ezért szeretném tudni, hogy ezek mit jelentenek. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, az pedig az, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az intelligens specializáció, például az intelligens városok gondolata, egyrésztről ugyan nagyon érdekes elemzéshez és beszámolókhoz vezethet például az OECD részéről, és ez az új megközelítés jellegzetességeit jól bemutatja. Másfelől viszont ez a fajta gondolkodás csak azt mutatja, hogy jól kell irányítani a dolgokat. Az intelligens azt jelenti, hogy jól irányított. A rendszernek alkalmazkodnia kell az új helyzethez. A technológiák változnak, de az a kérdés, hogy ezt jól tudjuk kezelni, vagy sem. A nyilvános vitákban nagyon gyakran előkerül az a szó, hogy intelligens, de mindössze a jó szinonimájaként meg kell mutatnunk, hogy mi az igazi különbség a két gondolkodásmód között. Amikor intelligens specializációt készítünk elő, akkor mi lesz más, mint korábban? Ha jól tudom, akkor létezik egy intelligens specializációs platform. De a a törvényhozóknak és a vállalkozásoknak, illetve a régióknak is pontosan kell tudniuk, hogy mit jelent ez. Hogyan tudjuk átfordítani ezt jogszabályokra? Lehetőségem volt, hogy számos vitát meghallgassak az intelligens specializációról, de hol van ez a jogszabályokban? Be fog ez talán kerülni egy végrehajtási rendeletbe, vagy bárhova máshova? ahogy ezt ma délelőtt is láttuk, mindig iránymutatások, platformok, javaslatok, 2020-as stratégia, első pillér, intelligens fejlődés, és így tovább. E, egy nagyon konkrét elemről van itt szó, és én értem is, hogy mi húzódik meg emögött, de van-e bármilyen törekvés arra, hogy konkrét jogszabályokban is megjelenítsék ezt a koncepciót? És hogy ez kötelező lesz-e, vagy sem, ez is még egy megválaszolandó kérdés következő években lesz ez a platform, ez, ez a tapasztalatcsere nagyon érdekes számomra. Van egy szolgálatok közötti kommunikáció az intelligens városok között, de mi lesz mindennek az eredménye? Lesz majd egy közlemény. És mit fog ez majd jelenteni a strukturális alapok új időszakában? Elnézést kérek, hogyha nagyon banális kérdéseket feszegetek, de meg tudnak magyarázni, hogy hol találhatjuk meg ezeket a jogszabályokban? Köszönöm. Manka úr. Ďakujem, pani predsednička. E, nechcel som pôvodne vystúpiť. Köszönöm, elnök asszony. Először nem terveztem hozzászólni, de ez a prezentáció arra serkentett, hogy mégiscsak szót kérjek. Egy olyan példát szeretnék említeni, ami még 99-ből való. A hazámban ekkor polgármesternek választottak meg, és a városi élet területén mindenhol próbáltam újításokat bevezetni az energiaszektorban, a tervezésben és így tovább. Az egyetemeknek hatalmas tudásbázisuk van, de ezt nem tudják megfelelően felhasználni. Szükség lenne valakire, aki tanácsot adna nekik arra, hogy a tudás potenciáljukat kamatoztassák. Egyetértek azzal, hogy szükség van bizonyos típusú menedzsment bevonására minden régióban. Az önök által bemutatott stratégia szerintem jó, és nem csak az iparban kellene ezt alkalmazni, hanem más regionális politikai területeken is. A kérdés az, hogy hogyan lehet az önök elemzését a gyakorlati munka során felhasználni. Ha csak egy szűk hallgatóságra korlátozzuk ennek a megértését, akkor nem érjük el a megfelelő hatást. A régióknak is tudniuk kell, hogy ez is egy módszer, vagy talán a módszer arra, hogy tovább haladjanak. A régiók így vehetnek részt majd aktívan, és pontosan erre van szükségünk. Köszönöm. Grazie, Presidente. Io... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon jónak tartom ezt a tanulmányt, nagyon jó dokumentum. És ki kellene jelentenünk azonban, hogy ez túl elméleti a megközelítés. Tehát nagyon-nagyon jónak tartom, azonban gondoljunk bele a kontextusba. A pillanatnyi helyzet úgy néz ki, hogy kidolgoznak rendeleteket, itt már megkezdődött a munka, eredmény is van, és ezeket pedig a tanulmányjal össze kell hasonlítani, hogyha ezt nem tesszük meg, hogyha nem visszük be az anyagba, akkor az anyag igazából szegényebb lesz, és a modell pedig elméleti marad. Másodszorban azt gondolom, hogy az egyes régiók valóságába kell belehelyeznünk magunkat. Ma túlságosan általánosságban beszéltünk a helyzetről. Ez a intelligens specializáció be kell, hogy kerüljön. Tehát be kell hoznunk az anyagba, és gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a fontos elemek, tényleg gazdagítsák munkánkat. Köszönöm. Köszönöm. Mielőtt átadom a szakértőknek a szót, elmondanám, hogy az első következtetésem az, hogy szükség lesz még egy ilyen meghallgatásra, hogy jobban megismerjük az Európai Bizottság fáradozásait. Hiszen több mint száz oldalt írtak az ipari térségek regionális fejlesztéséről, és az intelligens specializációról. Hozzáfűzném, illetve hozzáfűznék egy kérdést, hogy a régió főigazgatóság most mit tesz, hogyan készít fel a régiókat az új politikára, az intelligens specializációra és innovációra. Mit hoznak létre? Egy rendszert szeretnének létrehozni? Pedig a régió kapacitását szeretnék kiépíteni a globális kontextusban, hiszen nagyon fontos az, hogy az innovációt szorgalmazunk Európában a versenyképességünk miatt. Hiszen egyre több a konkurencia a globális ellátóhálózatokban. Európának újra kell értékelni innovatív kapacitását, hogy versenyképes legyen. Ez pedig a növekedés előfeltétele. Tehát a régió kapacitását eh, szeretnék tovább kiépíteni, amely megengedi számukra azt, hogy növekedjenek, munkahelyeket eh, teremtsenek, és a szociális problémákkal is foglalkozzanak. Ez egy óriási kihívás Európa számára. Az eh, iparpolitikáról folytatott új diskurzus is létfontosságú a régiók, az ipari térségek számára. Hiszen az iparpolitika egy megfelelő pályára kerülhet, ami kihat a helyi, regionális szintre is, és hozzájárul az új iparpolitika realitásához. Nagyon hálás vagyok Gájr úrnak, hogy új dimenziót vitt ebbe a vitába, hiszen általában a régiók szerepét nem szoktuk taglalni az iparpolitikánál. Meg kell nézni a régiók saját képességeit. Ez lehet szociális, lehet kulturális, technológiai, tudás alapú. Hát eléggé tág a paletta. De az az érzésem, a kollégák reakciói alapján, hogy folytatnunk kell. És most szeretném megkérni önöket, hogy Olbricht úr kérdésére is reagáljanak, hogy meddig van szükség a jogi keretekre, és meddig beszélünk olyan keretekről, ahol nincs szükség a politikában ezekre a jogi keretekre hiszen a tárgyalások közepén vagyunk, és hogyha még mindig szükség van arra, hogy a parlament szintjén is foglalkozzunk a jogi kerettel, akkor még van időnk. A bizottság megközelítése alapján nem kell jogi keret, tehát nincs szükség jogi keretre. Nagyon hálás lennék, hogyha ezt hallhatnám. De most átadom a szót. Klaus először, és akkor, hogyha Krisztián szeretne valamit hozzátenni, akkor tegye. Köszönöm szépen, és utána Gájer úr. Jogi keret tekintetében nem vagyok olyan helyzetben, hogy a bizottság nevében nyilatkozzam, de az intelligens specializációban két elemet említett. Az egyik az új, és az, hogy kötelezően elő kell írni, hogy legyen egy szigorú módszertan. És ne azt mondjuk, hogy csináltunk egy SWOT vizsgálatot, ez lett az eredménye, és kérem, az operációs program alapján fogjuk elkölteni a forrásokat az elkövetkezendő 7 évben. Másik a kapacitási építés. Mivel megvannak a feltételek, a régiók jó fiúk akarnak lenni, jó tanulók, el akarják költeni a forrásokat, és azon túl, hogy jogilag mi kötelező nekik, az általános kritériumok között látunk itt néhány lényeges, amiket természetesen teljesíteni kell. Ez egy nagyon korlátozott iránymutatás. Azonban amellett, amit itt meghatároztunk, kiadtuk ezt az iránymutatót, és itt több száz régióról vannak tanulmányok. Ez alapján meg lehet nézni, hogy jól gazdálkodtak-e, megvan-e a megfelelő haladás, vagy éppen, hogy milyen hibákat követtek. Ez alapján lehet a legjobban kihasználni az alapokat. Tehát ahol már elkezdődött a munka, akkor onnan jó gyakorlatot tanulhatunk. Vannak olyan régiók, amelyek még nem is regisztráltak a platformon. De azok, amelyek már benne vannak azoknak a helyzetét eh, pedig eh, tanulmányozni kell, hogy a jövőben jobb megközelítésünk legyen. Adok egy hipotetikus példát. Néhány régió nincs olyan helyzetben, hogy elköltse azt a pénzt, amit innovációra kapott. Bejöhetnek egy programozó bizottságba, és akkor ott feltezik a kérdés, hogy mit tegyenek az innovációs forrásokkal. Mondjuk a az egyetem azt mondja, hogy szükség van egy DNS szekvenciagépre 150 ezer euró. Akkor arra el lehet költeni, és nem egy ferrari például. Tehát modern, innovatív eszközökbe kell befektetni. Tehát ez például, ez egy intelligens specializáció. Mondjuk ez egy elméleti példa volt. Tehát legyen eh, megfelelő stratégiánk. Krisztián majd áttér más témákra, a kormányzás kérdésére, de a lényeg az, hogy mozgásba lendüljenek a dolgok. Nagyon hálásak lennénk, hogyha folytatnák a vitát erről a témáról, hiszen erről a dologról vitázni kell. Just a few... Néhány megjegyzésem lenne. Ez a folyamat nagyon sok mindent megváltoztat. Sokat utaztam, és az emberek ismerik a folyamatot. Hatfázisos folyamatról van szó, hogy megválaszolom az első kérdést. Igen. Itt uh, eko-innovációk, és így tovább ilyen címszavak említhetők. Itt a kormányzás folyamata leírásra kerül, megkérjük az összes szereplőt, hogy mutassa be, hogy szerintem mi a speciális a régióban. Tehát a régió szabadon dönt, dönthet. És én egy olyan három-négy fajtát láttam. Nem akarok most régiókat név szerint megnevezni. De mondjuk régiók megkérnek egy professzort, hogy csináljon egy SWOT vizsgálatot, és akkor ez alapján eldöntik, hogy nekik mi fontos. Egy másik modell lehet prioritásokat kialakítani. Akkor vannak olyan régiók, amelyek tényleg olyan szerepet játszanak, hogy tudatosítsák a konzultáció fontosságát az érintettekkel. Így meg lehet fogalmazni a régió lakosainak különféle aspektusait. Van egy negyedik modell, ebben a negyedik modellben informális kormányzási rendszer van, amelyben érintett az összes lakó, és a másik pedig egy formálisabb, ami helyhatósági szinten van. Az igazi kritikus témák mindenképpen dokumentálandóak megfelelő módon. Azonban ki ellenőrzi majd a végrehajtást? Ez a kritikus pont. A végrehajtás. Nagyon lényeges eh, hatástanulmányt készíteni, és eh, nagyon lényeges ellenőrizni a végrehajtást. Ki fogja ezt ellenőrizni? A számbevőszék. A régió főigazgatóság? Van elég embere? A kutatási főigazgatóság? És ez a kulcs. Természetesen, amikor a, a végrehajtásról beszélek, akkor itt a politikai keverékről szólok. Említettem, hogy klaszteres befektetésekről van szó, igen. És ha mi mindjárt befektetünk ezekbe a tolkokba, akkor senki sem fog minket kritizálni, mert kívül voltunk. Akkor ennyi lesz. Ezen túlmenően meg kell győznünk a régiókat, hogy fektessenek be abba, amit mi regionális intelligenciának hívunk. Hat évente állítunk össze ilyen programokat, és a hat év alatt pedig senki nem nézi meg, hogy mi történik. Milyen új feltételek vannak a régióban. Utána még szólnék a hagyományos és az innovatív iparokról sajnálom, nem lehet. Még a hagyományos iparban is kell az innováció, tehát az ember vagy innovatív, vagy meghal. szakértőnek választottak ki egy európai régió számára, és a turizmus a fő ipar ott. Hogyha nem innovatívak, akkor lemaradnak, elvesznek. Visszatérek valakire, aki a energia menedzsmentről beszélt, és egy pilóta, egy kísérleti projektet indítottak néhány szállodával, és igazából a víz és az energia költség 12%-át tudták csökkenteni. És ott vannak a harmadik országok, ahol szintén van turizmus. Nagyon fontos, hogy olyan klasztert hozzunk létre, amelyen belül a szállodák együtt tudnak működni. És ez így sokkal egyszerűbb, mint hogyha szétaprózódnának a dolgok. Tehát ez az innováció. Ez nem technológiai innováció, ez egy szolgáltatási, szociális innováció, és így tovább. És erre kell több forrás szánnunk, mint a múltban. Köszönöm szépen, Gájer úr. Szeretne még kommentálni? Mindenek előtt köszönöm Szoblenc úrnak és Sulce úrnak az előadásokat. Ezek természetesen érdekes vitához vezettek. Köszönöm a kollégáknak a ő hozzászólásaikat is. Azt hiszem az a gondunk egymással, hogy nem igazán tudjuk elképzelni, hogy nálunk odahaza milyen hatással jár ez a bemutatott stratégia. Hát mi regionál politikusként vagyunk itt ebben a körben, és Olbricht kollégával teljesen egyet tudok érteni ebben, két kategóriában gondolkodunk. Az első, mi az, amit tenni lehet az jogalkotás lehet, vagy támogató programokat hozunk létre. És most kezdek el egy folyamatot kialakítani magamban, hogy megállapítsam, hol is van a mi dolgunk, felelősségünk regionális szakbizottságként, hogy konkrét politikába hogyan ültessük át azt, amit mondtak, ezen gondolkodnunk kell még. Aztán volt itt egy megjegyzés hogy továbbra is foglalkozni kell a témával. Hübner elnök asszony is ebbe az irányba mutatott a megjegyzésében. Én azt javasolnám a szakbizottságnak, hogy ezt a témát, ezt az egész területet az intelligens specializáció kapcsán az európai régiókra vonatkoztatva gondoljuk tovább, hogy milyen hatásokkal járhat ez. Ezt azért mondom, mert a kiindulási pontom az volt, hogy az ipari térségek, övezetek voltak azok, amin el akartam gondolkodni, tehát mindenek előtt a szén és acélipari övezetekről beszéltem, és egy regionális specifikus stratégiát akartam kidolgoztatni, ami mindenkire alkalmazható, ami ez önmagában persze nem baj, de hát ha megnézem az európai térképet, amit itt láttunk az imént, azok a régiók, amikről én beszéltem, nem voltak a hálózat részei. Ez persze még változhat, de a vitából azt a következtetést vonom le, hogy a saját kezdeményezésű vélem jelentésben megpróbálom bemutatni, hogy az intelligens specializáció mint olyan, milyen hatással járna az ipari régiókban, ipari övezetekben, és elgondolkodnék azon, hogy az EU regionális politikájára ez mit jelent, milyen eszközei vannak, tehát vagy jogot alkot, vagy támogatásokat fizet, pénzt oszt, hogy úgy mondjam. Persze nem a mai napon, mert kevés az idő, de minden esetre azt elmondhatom, hogy a szakértőktől várnék még további megjegyzést arra vonatkozóan, hogy hol folytassuk a dolgokat. Ez nem vált világosá, és a jelentésemben erre indulni kell. Ez a stratégia a régiók szintjén hogyan jelentkezik, hiszen ők egy konkrét helyzetben vannak, hogy látnak hozzá ehhez, mit tudunk mit tenni. Az Európai Bizottság egy olyan javas, egy javaslatot tesz a módszerre, ez jó, de ez egy think tank, egy tanácsadó cég, egy egyetem, módszertana is lehetne, de azt még nem látom innen, hogy ebből hogy lesz politika, szakpolitika, hogy úgy mondjam, de ez egy, ezen gondolkodni kell, és biztos, hogy megéri ezen gondolkodni, és a parlamentben lévő más szakértőkkel együtt ezen gondolkodhatunk. Köszönöm szépen. A mai napon nem kell döntést hoznunk ebben az ügyben a raportőr egy munkadokumentumot a következő ülésre előkészít a jelentés kapcsán. Ezt a pontot le is zárom. Markus Piper lesz az, aki folytatja. Yes. Mr. Ufias wanted to say something. Okay, then haben wir zu... Nos, akkor azzal kezdjük, hogy van egy hozzászólás a napi rendel, az ügyrenddel kapcsolatban. Parancsoljon. Grazie, Presidente. Proprio sull'ordine del giorno. Noi abbiamo... Köszönöm szépen, elnök úr. A napi rendel kapcsolatban kicsit túlléptük az időket, amiket kitűztünk magunknak. Most az ALDE frakció jelentéséről szeretnék röviden beszélni. Itt a mentesítés kapcsán, a költségvetési mentesítés kapcsán meg tudnánk-e változtatni, meg tudnánk-e fordítani itt a rendet, hogy ezzel kezdjük. Oly brit kolléga is itt van, ő az, aki a jelentést készíti, nem hiszem, hogy ez gondot jelent. Ich verstehe. Megértem, amit felvet, Olbricht úr jelen is van, de azt kell, hogy mondjam, a következő jelentésre az összes előadó és árnyék elődő jelen van, és valószínűleg ma délután nem tudnak jönni. És hát a sorrendnek eleget kell tennünk lépésről lépésre a napi rend szerint. Lenne más lehetőség, én is Olbricht úr miatt jöttem, mert eh, én is hozzászóltam volna ehhez a jelentéshez sok mindennel, de a többiek eh, legitim módon vannak jelen, ők alkalmazkodtak a napirendhez, ezért folytatom. Jan Olbricht egy jelentés az első. Az ír elnökség után Jan Olbricht következhet a jelentésével. Hát akkor a hatos napi rendi pont. Cseh, nem értettem elnézést. Most az én jelentésem délutánra kerül, akkor? Nem értettem. After the ice Directly after. Közvetlenül az élelnökség után, délután. Okay, jetzt aber zum nächsten Tagesordnungspunkt, uh, dem Fund for European Aid to the Most Deprived people. A következő európai segélylap a leginkább rászorulók számára. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit késésben vagyunk a napirendhez képest, de szeretném az engedélyét kérni, hogy a szükséges időn át beszélhessek erről az igen fontos rendeletről, ami a szakbizottságunk számára nagyon fontos. Véleményt készítettünk a legrosszabb helyzetben lévők számára nyújtott támogatásokkal kapcsolatban. A tavalyi év végén, miután az Európai Közösség Bírósága a 2011. április 13-ai ítélete révén veszélybe sodorta ennek a programnak a puszta létezését is. Talán a kollégák is emlékeznek rá, hogy a plenárison vitát folytattunk erről, és az Európai Parlament mondhatni többségi álláspontja egyértelműen az volt, hogy ezt a programot 2013 után is folytatni kell, de mindenek előtt véglegessé kellene tenni. A plenárison megjelent, hogy az európai képviselők többsége felháborodva konstatálta, hogy a jelenlegi válság közepette, melynek során egyre több európai marad az útszélén magára hagyva. Nem törölhetünk el egy ilyen programot. És én magam is azt mondtam, hogy Szégyenletes ezt a programot kétségbe vonni, csak azért, hogy néhány milliárdot megtakarítsunk a bankok számára. Ezt a vitát követően, és ezt igen fontosnak tartom kihangsúlyozni, a polgárok mozgósítása következett számos tagállamban. A tagállamok arra kérték a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új rendelkezést, ami a közösségek bíróságának 2011 áprilisi döntését meg tudja szüntetni. Emlékeztetnék arra, hogy a rászorulók számára 1987-ben hozták létre a kapon belül ezt a segély alapot. És mivel a közös agrárpolitika keretében működött ez a program. Egyes tagállamok számára, különösen Németország számára ez problémát okozott, ők vitték ezt a kérdést a bíróság elé. De miért is volt ez a program a közös agrárpolitika keretein belül? Ez egy olyan eszköz volt, ami lehetővé tette, hogy a nem eladott készleteket átadják olyan szervezeteknek, amelyek ételt osztanak, vagy élelmiszer csomagokat adnak a rászorulóknak. És azok a készletek, amelyek az új piaci logika és az egységes piacszervezés miatt eltűntek, az Európai Unió hozzájárulása ezzel párhuzamosan átalakult, és most már ennek ezzel egyenértékű pénzügyi támogatást nyújt. Az Európai Bíróság pedig ennek a segélyezésnek a működési mechanizmusát bírálta, és megállapította, hogy ez torzulást okoz a, a rendelet alkalmazása és a jogi szabályozás között, és így tiltotta meg ezt a gyakorlatot. Az Európai Bíróság ítélete alapján a programnak már 2012-ben meg kellett volna szűnnie. Ez alapján, illetve eh, látva a polgárok eh, kezdeményezéseit, illetve a tagállamok kéréseit, úgy döntöttek, hogy eh, politikai megoldást kell találni. Az első lépés az volt, hogy meghosszabbítjuk a programot 2013-ig, de a hosszú távú megoldás az lenne, hogyha a rendelkezést új alapokra lehetne helyezni, és úgy, hogy figyelembe vegyük az Európai Bíróság ítéletét, illetve azt, hogy mit javasol jelenleg. És felhívnám a kollégák figyelmét egy különösen fontos pontra legalábbis a szakbizottságunk számára ez nagyon fontos. Ez nem más, mint a jogalap, a szerződés 175. cikke. Ez a cikk a szerződés 18. címe alatt található, ami a gazdasági, szociális és területi kohézióról szól. És idézném az Európai Bizottság hatástanulmányát, ami konkrétan kimondja, hogy az unió legfontosabb eszköze a foglalkoztathatóság növelésére, a szegénység elleni küzdelemre, illetve a társadalmi befogadás erősítésére az továbbra is az Európai Szociális Alap. Az elemzés kimutatta, hogy egy külön és külön jogalapra van szükség, mivel a 162. cikk a foglalkoztatással és a mobilitással való szoros kapcsolatot követel meg. És ennek értelmében a 174. cikk az Európai Unió egészének harmonikus fejlődése érdekében ezt lehetségesé teszi, a 175-ös cikk pedig konkrét intézkedéseket fogalmaz meg a strukturális alapokon kívül. Azért idéztem ezt a cikket, hogy hangsúlyozzam, milyen jelentőséggel bír ez a jelentés a szakbizottság számára, ugyanis ez a kohéziós politika keretein belül mozog. És ezért gondolom azt, hogy a szakbizottságot fel lehetett volna kérni a véleményalkotásra. Figyelembe veszem, hogy milyen választ kaptunk a titkárságtól, és az ezzel kapcsolatos nem hivatalos megerősített együttműködést is, amit a foglalkoztatási szakbizottsággal közösen végzünk. De mindenek előtt ez egy regionális politikai kérdés. Ami tehát az a javasolt új rendeletet illeti. Azt gondolom, hogy mindenek előtt a költségvetési aggályokról kell beszélni. Az alap számára elkülönített boríték 2,5 milliárd euró a 2014-2020 közötti időszakra. A költségek 15%-át a résztvevő tagállamok állják nemzeti programok formájában, a többi 85%-ot pedig az alap fogja adni. A rendelet második pontja kimondja, hogy azon túl, hogy élelmiszer segélyt nyújt, ki fog terjedni anyagi típusú segítségnyújtásra is, ami a régi programban nem szerepelt. Ez azt jelenti, hogy ruhákat, cipőket, szappant és hasonló készleteket fognak adni a rászorulóknak. És azt gondolom, hogy ez több problémát is felvet. Először is kibővítjük ennek a programnak a hatáját. De ezen kívül csökkentjük a borítékot, amit hozzárendelünk. Két és fél milliárd euró. A segélyszervezetek azt mondják, hogy körülbelül meg kellene duplázni ezt az eszközt, körülbelül 4 milliárd euró lenne szükség ahhoz, hogy az élelmiszer szükségleteket ki lehessen elégíteni. Azt gondolom, hogy ez aggasztó, és az Európai Parlamentnek nagyon erőteljesen állást kellene foglalnia, hiszen a nyakunkon a következő európai csúcs, közölnünk kell az államfőkkel, hogy az Európai Uniónak meg kell felelni az elvárásoknak, és azoknak az igényeknek, amelyeket a civil szervezetek támasztanak. És van még egy másik probléma is, ami különösen a régiókat érinti. Félő, hogy a tagállamok nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy teljes mértékben eh, finanszírozzák a programot, és ekkor a helyi közösségekhez fordulnak majd kiegészítésért. És tudják önök is, hogy a helyi közösségek milyen szinten állnak, nekik sincsenek erre megfelelő forrásaik. És hangsúlyoznám, hogy ebben a kérdésben rendkívül fontos az Európai Parlament számára, hogy rendkívül erőteljesen állást foglaljon, egységes hanggal szólaljon meg, hiszen figyelnek minket, eredményt várnak tőlünk ebben az ügyben, 116 millió embert fenyeget ma a szegénység. 2011 óta 18 millióan kaptak segélyt ezekből az alapokból. Az igények egyre emelkednek, és ezért kell azt kérnünk a bizottságtól, hogy igazítsa ki ezt a rendeletet, bizonyos kérdéseket emeljen be. Beszéltem a ruhanemű problémájáról, azt gondolom, hogy ez pozitív elmozdulás, de szükség van arra is, hogy az eszközök is kövessék ezt a változást. Ez egy első eszmecsere. Azt gondolom, hogy itt még zajlani fog több vita is ezzel kapcsolatban. Ja, danke schön, Herr Omayer, dann hat als erst... Köszönöm szépen. Most az árnyék előadó szót a nép párt részéről Sánchez Schmidt asszony. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci au rapporteur. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is ezeket a rendkívül teljes körű eh, beszámolókat. Ez egy tökéletes téma ahhoz, hogy eh, a különböző frakciókból származó képviselők közösen lépjenek fel. Mindannyian nyújtottunk be írott kérdéseket a bizottságnak, és ez egy szép példája az együttműködésnek. És üdvözlöm a karitatív szervezetek küzdelmét is, hiszen sikerült tudatosítaniuk a polgárokban, hogy miről is van szó. Az Európai Unió valamennyi tagállamát érinti ez a kérdés. Üdvözlöm a bizottság által elvégzett munkát, hiszen sikerült megtalálniuk a jogi, technikai és pénzügyi forrásokat a program újraindítására. Sajnálatosnak tartom, hogy az eljárási szigor egyes tagállamokban fenyegeti a konstruktív vitát és a szociálisan rossz helyzetben lévőket. 116, 000 116 millió embert fenyeget Európában a szegénység, és közöttük 40 millióan nagyon súlyos hiányt szenvednek. Csak egy példát hoznék saját hazámból, a resto Restudükör ingyen konyha, ami nagyon ismert az én hazámban. 115 ezer adag ételt osztott szét, és 23%-át ezeknek az Európai Unió segítségével tette. A tanácsban eh, zajlanak a több éves pénzügyi keretről szóló vitek, és körülbelül 3,5 milliárd euró jutna a jelenlegi programozási időszakból. Én egy eh, kicsi alacsonyabb számot hallottam itt a prezentáció során. Ha kiterjesztjük a eh, segélyezés körét, akkor azt, azt kockáztatjuk, hogy felhígul ez a segélyezés, és felhívnám a figyelmet arra, hogy a jelenlegi összeg nincs definiálva. És az előadó is rámutatott, hogy milyen összetett ez az új eljárás. Egy egyszerű modellre lenne szükség, egy rendszer, egy pénzösszeg, amelyet a karitatív szervezetek természetesen nemzeti társfinanszírozás keretében felhasználhatnak és szükséges itt felhívni a figyelmet a strukturális alapok, különösen az Európai Szociális Alap kiegészítő jellegére, és arra, hogy mennyire szükséges ez a program a társadalmi kohézió érdekében. A strukturális alapok bevonása nagyon fontos. A sürgősségi segítségnyújtásban az Európai Szociális Alap nagyon fontos szerepet játszik, különösen középtávon, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy a beruházásnak köszönhetően hosszú távon nő a foglalkoztathatóság is. Köszönöm. Danke, Frau Santos Schmidt, als nächstes. Köszönöm, Santos Schmidt, asszony, Törlin úr a következő. Monsieur le Président, si vous le permettez. Elnök úr, ha megengedi, Dancilia asszony van egy kérés, és megadom neki a szót, hogy elmondja a hozzászólását. Gratulálok az előadónak az elvégzett munkáért. Ez választ ad a leginkább rászorulók igényeire, különösen 2013-ban, ami a polgárok európai éve. Ismét lehetőségünk van arra, hogy kinyilvánítsuk, hogy az Európai Unió mellettük áll, és az igen nehéz helyzetben lévőknek is segítünk abban, hogy be tudjanak illeszkedni a társadalomba. A gazdasági válság miatt egyre több embert fenyeget a szegénység, és ők szükséget szenvednek, ezért van szükségük európai segélyre. Jelenleg azt tapasztaljuk, és ez az illetékes szervezetek beszámolóiból is látható, hogy a leginkább rászorulók Például az egyedülálló szülők, munkanélküliek, hajléktalanok, az idős szüleikről gondoskodók mind ebbe a kategóriába tartoznak. És gyakran diákok, nyugdíjasok, egyedülálló idősek más-más helyzetben vannak, és sokszor azt a nehéz döntést kell meghozniuk, hogy egyenek, vagy a számláikat fizessék ki. Kétségkívül erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy jobban azonosítsuk ezeket a személyeket, akiket a programmal megcélozhatunk. Például a nők 40%-a fiatal kismama, vagy akinek 5 évnél fiatalabb gyereke van, vagy éppen gyermeket vár. És nekik az egészségügyi szolgáltatások is igen fontosak. A változatos és minőségi táplálkozást sürgősen meg kell adni azoknak, akik ezen a területen szükséget szenvednek. És szükség van arra is, hogy képessé tegyük őket arra, hogy ismét gondoskodjanak magukról. És szociális, illetve gazdasági értelemben segíteni kell őket, hogy visszailleszkedjenek a társadalomra, társadalomba, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy jelenleg a program 31 ezer szervezet bevonásával működik, 800 alkalmazott és 10 ezer önkéntes bevonásával. A 800 alkalmazott között olyanok is találtak, akik az Európai Uniótól kapnak bérkiegészítést. Ha nem avatkozunk be gyorsan, akkor a helyzet még rosszabb lesz majd. A nagykereskedelem és az élelmiszer kereskedelem azért is jut fontos szerephez, mert fölösleges készleteik vannak, amit nem tudnak eladni. Ezekből jöhetnek létre az élelmiszerbankok. Így lehet értékesíteni a fölösleget, és fogyaszthatóvá tenni azt. A szétosztott élelmiszereket nem szabad korlátozni. És támogatjuk azt a javaslatot is, hogy az európai termékeket kell továbbra is támogatni, és a szociális politikába is integrálni kell ezt a programot. A hasonló intézkedésekkel való koordináció javítja a munkát ezen a területen. Elnök úr, szeretnék még a saját nevemben hozzátenni még valamit. Ennek a, az intézkedéseknek szimbolikus jelentőségük is van. De azok, akik szeretn- el szeretnék törölni ezt a programot, vagy csökkenteni szeretnék, azoknak azt mondanám, hogy figyelnünk kell arra is, hogy milyen képet ad rólunk egy ilyen intézkedés. És nem szabad a bankokat támogatnunk a polgárok helyett. Meg kell védenünk ezt a programot, ugyanis ez egy újabb arcot ad Európának. Javasolnám, hogy a kohéziós politikával kapcsolatos rendezetet vizsgálják felül, adjanak nagyobb költségvetést a programnak, és ne szűkítsük tovább a költségvetésünket. Ezzel a szöveggel egy egyértelmű üzenetet kell átadnunk, és ilyen irányú módosítókat fogok benyújtani. Köszönöm a figyelmet. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A listán hatan szerepelnek hozzászólással. Szerintem megoldhatjuk hogy időben végezzünk. Kérem, vegyék figyelembe ennek a Deli kolléganő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az európai vezetők érzéketlenné váltak vajon? Nem veszik észre, hogy az aktív szolidaritást várják el tőlük a leginkább rászorulók irányába? A 2020-as stratégia keretében rendelkezésünkre áll a kap, és 20 millióval akarjuk csökkenteni a szegénységi küszöb alatt élők számát. De emögött a statisztikák mögött, kedves kollégáim, férfiak, nők és gyerekek húzódnak meg, akik szükséget szenvednek. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mivel a parlament képes erre, mozgósítania kell nekünk kell egy felhívást közé adnunk. Hallották a számokat. Több mint 115 millió európait fenyeget a szegénység. És közülük 40 millióan nem jutnak egészséges táplálkozáshoz. 18 millióan ezektől az élelmiszersegély alapoktól függnek. Az első bírálata ennek az új alapnak, amit a leginkább rászorulók alapjának fognak nevezni, természetesen fel kell hívni a figyelmet arra, hogy csökken a támogatások összege. 3,5 milliárd euróról 2 milliárd euróra csökkent ez a költségvetés. Tehát nagyon fontos elmondani, hogy ezt a költségvetést fenn kell tartani. Itt az európai költségvetési vita kellős közepén vagyunk. A kohéziós politika büdzséjét és az Európai Szociális Alap költségvetését is csökkenteni fogják. Egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk. Ezt a, az összeget fenn kell tartani. A második az, hogy eddig a segélyeket közvetlenül az azokat szétosztó szervezetek kapták meg. Most pedig egy új pénzügyi mechanizmusunk van, ez a társfinanszírozás. Franciaországban például 15% lesz a társfinanszírozás. De vannak olyan országok, ahol a szociális és gazdasági helyzet már így is katasztrofális. Hogyan szeretnének innen társfinanszírozást elérni? Nem fogják felhasználni ezeket az alapokat, hiszen más, mások a prioritásaik. Ezért tehát a társfinanszírozás is bírálnám. Aztán tudjuk, hogy ez a program még messze van a tökéletestől, de a parlament nem, nem tudja strukturális módon megoldani a szegénységet. Mikor tudtunk strukturális megoldásokkal bármit is elérni? Van egy platformunk, amit meg kellene valósítani. Mire várunk? mire várunk? Ezeket az alapokat az élelmiszersegére találták ki, most pedig megnyitjuk ezt a hajléktalanok, a súlyos szükséget szenvedő gyerekek és más csoportok előtt. Mire várunk itt valójában? 27 tagállamból 20 veszik igénybe ezeket a segélyeket. Ez egy blokkoló kisebbség lehet a tanácsban, ezért szükséges, hogy a parlament hallassa a hangját és mozgósítsa az erőforrásait, mert az európai polgárok életéről, túléléséről van szó. A jelentést különösen a regionális politikákkal összhangban kell elkészíteni. Ennek nagyon fontos okai vannak. Az első, hogy támogatnunk kell az innovációt, különösen az élelmiszer segélyezés területén. Miért? Azért, mert az a célunk, hogy a legszegényebb polgárok is hozzájuthassanak az egészséges táplálkozáshoz fenntartható módon. Ezért olyan regionális programokat kell támogatni, amelyek innovatívak, szociális vagy környezetvédelmi téren. A Sarant régióban létezik egy szervezet, amely helyi gazdákkal és élelmiszerboltokkal működik együtt. Három egyértelmű célja van, javítani a lakosság élelmezését azzal, hogy rendszeres gyümölcseli zöldséggel látja őket. Másodszor az egészséget támogató táplálkozási szokásokat kívánnak elterjeszteni, ami segít a termelőknek is. Ugyanis az élelmiszerbankok nem nem keresik meg a gazdákat, ugyanakkor a valódi területi kohézió eszközei lehetnek. Ha meghallgatjuk a véleményüket, akkor mást is tudunk nekik javasolni. Például tanulmányok elvégzését. Ezért nagyon fontos, hogy ezt a célt elérjük. És a harmadik cél az, hogy a helyi hagyományos gazdálkodást támogassuk. Igen fontos, hogy tudni, hogy ma válságban vagyunk, és az Európai Unió nem tudja az adományok árát befolyásolni. Lezárásként elmondanám, nem szeretném, hogy ez egyszerű jótékonysági mechanizmussá váljon. Erre nemet mondok. Az európai szolidaritás ennél több. Egy alapvető jogot adunk a polgároknak, akiknek szükségük van rá. Alapvető jog az, hogy a megfelelő táplálkozáshoz mindenki hozzáférjen, ez a szerződésben is szerepel. Másodszor ezt a konkrét alapot mindenképpen fenn kell tartani, de ez már nem csak egy konkrét program, amit meg kell valósítani, hanem ezen felül el kell kerülni az egymásra mutogatást. Másodszor pedig ez egy politikai próba az Európai Parlament és Európa számára, hogy egy hasznos, szolidáris programot létre tudunk-e hozni, és ez ugyanakkor egy szimbolikus megbékélési üzenet is a polgárok, illetve Európa között. Köszönöm. Köszönöm. Marad még egy öt percünk a négy hozzászólónak. Kérem ezt vegyék figyelembe. Szenova asszony, elnézést, ha nem jól mondom a nevét. Köszönöm, elnök úr, sajnos nincs időm. De annyit szeretnék elmondani, hogy az idézett statisztikát, amit az előadó is említett, mi is figyelembe vettük, ez az Eurostat utolsó 2011-es adataiból származik. Az utóbbi öt évben ez a jelenség az Európai Unió 27 tagjából 15-ben romlott. És ezért fontos, hogy az intézmények elfogadjanak egy stratégiát a hajléktalanság visszaszorítása érdekében. Az Európai Unió népességének táplálkozásával kapcsolatban a tagállamoknak rugalmasabb szabályokat kell létrehozniuk, hogy nagyobb társadalmi csoportokat tudjanak megcélozni. A program keretében az eljárás egyszerűbbé válik, ahogy az más közösségi programok esetében is látható. A lehető leghamarabb el kell, hogy jusson a segítség a kedvezményezetekhez. Az átláthatóság és a monitoring a program valamennyi szintjén igen fontos lesz. A fontos a szilárd finanszírozás is, és tiszteletben kell tartani a rászoruló személyek méltóságát. Ez egy rendkívüli kezdeményezés, és hatékonyan hatásosan kell azt használni. Köszönöm. Na, das war kurz knackig. Ez valóban rövid és velős volt. Krisztus előszúr. úr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σίγουρο ότι η κρίση έχει αυξήσει τον αριθμό των απόρων και... A válság növelte azoknak a számát, akik kedvezőtlen helyzetben vannak, és Európának tanúbizonyságot kell tenni arról, hogy Európa a polgárok mellett áll. Az európai segélyalap a leginkább rászorulók számára mindössze egy százalékban járult hozzá a déli ország válságának megoldásához, de nagyon fontos, hogy azokat, akik a túlélés határán egyensúlyoznak, segítsük. 2014 és 2020 között figyelembe kell venni ezt is, illetve az alaptevékenységét kombinálni kell a többi szakpolitikával, amelyek megcélozzák a szegénységet. Az Európa 2020-as politikának csökkentenie kellene a szegények számát, de ma azt látjuk, hogy egyre többen élnek szegénységben, és egyre több olyan típusú szegénység jelenik meg, ami Európában eddig nem volt jellemző. Például az energiaügyi szegénység, azok, akiknek, akiknek nem jut pénz arra, hogy fűtsék az otthonukat. Egyszerűsíteni kell a segélyezés mechanizmusát, de mindenek előtt azt kell elérni, hogy az eredményekre koncentráljunk. Vagyis, hogy azok, akik kapják ezeket a segélyeket, valóban minőségi termékeket kapjanak. Tehát ne csak maradékokat, fölösleget kapjanak. Hozzáférést kell nekik biztosítanunk nem a másodrendű termékekhez, hanem nagyon fontos, hogy ez az alap az egészséges környezet tudatos életmódot támogassa, és hogy ne használjuk a szegényeket arra, hogy a rosszabb minőségű termékektől megszabaduljunk. A segélyalapnak figyelembe kell vennie azt a helyzetet, ami más szükségletekkel párosul. Vannak olyanok, akik például nem férnek hozzá az egészségügyi ö, hozzá, ö, ellátáshoz. Görögországban ez az arány 20-30 százalék. Vannak olyanok, akik nem tudnak ö, méltó módon kórházba vonulni, hogyha betegek. Ezért kérem valamennyiük támogatást. Köszönöm, Korona úr. Két megjegyzést engedjenek meg, és egy kérdésem is lesz a raportőrhöz, hiszen rendkívül fontos véleményről van szó. Úgy vélem, hogy a mi szakbizottságunk kicsit el kell, hogy gondolkodjon, hogy milyen nagy rést átong a polgárok és Európa vezetések között Láthatjuk, hogy milyen kárt okoztunk a, föld, a földrengés idején folytatott vitáról, hogy hogyan finanszírozunk azt európai szinten. Ez egy rendkívül fontos projekt lenne. A lényeg az, hogy a helyi, regionális önkormányzatok és képviseletek véleményét is halljuk meg. Egyértelmű üzenetet kell küldeni a finanszírozás kérdésében is. Második dolog, amit mondani szeretnék, itt most az előadóhoz fordulok, szükségesnek tartom, hogy az itteni alap és az egy évvel ezelőtt elfoglalott állásfoglalás között megtaláljuk az összefüggést. Akkoriban az állásfoglalásban az élelmiszer pazarlás ellen szólt, szóltunk fel, és felszólítottuk a bizottságot, hogy hozzon egy intézkedés sorozatot európai szinten, amit persze regionális és nemzetállami szinten át kell ültetni gyakorlatba, hogy fel lehessen lépni az élelmiszer pazarlással szemben. A kettő nagyon szorosan összefügg szerintem, tényleg nem kell ezeket külön vizsgálni. Az állásfoglalás, illetve a projekt a, az alapra vonatkozó jelentésben mindenképpen foglalkozni kellene az állásfoglalással is. Köszönöm szépen. Nilsson úr, aztán maga az előadó még egyszer. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Növekszik egész Európában a szegénység. És ez összefügg azzal, hogy növekszik a munkanélküliség is, válság van. Ebben a helyzetben természetesen nagyon nehéz ilyen kérdésekről vitázni, illetve úgy, ahogy én szeretnék erről vitázni, milyen felelősségünk van helyi szinten, milyen felelősségünk van tagállami szinten, hogy támogassuk a szegényeket. Két dologra szeretnék most rámutatni. A tapasztalat beszél belőlem. Én Svédországban 15 év polgármester voltam, és ott éreztük a felelősséget a szegények irányában. Legyen szó ruháról, ennivalóról, lakásról. A helyi szint az, ahol a jogalkotás felelős. Együttműködünk különféle NGO-kkal, hogy megoldjuk a szegények problémáját. A szegénység pedig növekszik Svédországban, és a szegénység elleni harc legjobb eszköze a munka, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy minimális jövedelme legyen legalább az embereknek, hogy kikerüljenek a szegénységből. Éppen ezért nagyon nyugtalan vagyok, amikor itt a szakbizottságunk nagyon fontos szempontokat említ, hogy a szociális alapnak milyen szerepe lehet. Munkahelyeket kell teremteni. Az a legfontosabb, hogy projekteket indítsunk helyi szinten a tagállamokban, hogy visszajuttassuk a munkaerőpiacra azokat, akik kikerültek onnan. És így javala lehetőségük is. Tehát a szociális alaptól juttassunk el pénzt a helyi szintre hogyha ez nem történik így, akkor nagyon kételkedő vagyok. Tehát nekünk kell a helyi regionális fejlődésért felelősséget vállalnunk, hogy legyőzzük a szegénységet. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást is, és most egészen röviden, de tényleg nagyon röviden, mert túlléptük az időnket. Az előadó. Monsieur le Président, merci. Je ferai, euh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden tennék néhány megjegyzést. A viták hangneméből látszott az, hogy szinte egyhangú az európai képviselők véleménye, és ez ellentétben azzal, hogy általában nem szoktunk egyetérteni. Ez is hangsúlyozza, hogy szükség van ennek a programnak egyrésztről a fenntartására, másrésztről pedig a megfelelő eszközökkel való felruházására. Az is elhangzott, hogy néha vissza kell térni a forráshoz. A költségvetési megszorítások és mindaz, ami ezzel jár, a római szerződésben nem szerepel, ugyanakkor a római szerződés kimondja, hogy az elégséges minőségi és kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető emberi jog és életszükséglet. Az Európai Parlament ezért nem bújhat ki a felelősség alól. Egy utolsó megjegyzés. Igen, fontos lenne, hogy az európai képviselők állást foglaljanak, elkötelezzék magukat, még azelőtt, hogy az európai csúcsot összehívnák. A kohéziós politikának olyan költségvetéssel kell rendelkezni, ami meg tud felelni a kihívásoknak, Másrészt pedig nem szabad ezt a létfontosságú programot feláldozni. Az európai építkezés hitelessége forog most kockán, hiszen egyre nagyobb a szükség az európai polgárok körében. Köszönöm. Hát még jetzt auf Ihren Berichtsentwurf. Akkor várjuk a tervezetet. Február 19-ére készül el a módosítók határideje 21-e. Hát itt így szerepel, de ez nem így van. Hát várjuk meg a tervezetet. 19-én kijön, és utána látjuk a továbbiakat. Aztán délután találkozunk. Köszönöm.